Kedves kollégák, jó napot kívánok mindenkinek! Mai napon valójában két részből áll a munkánk. Először egy meghallgatás Stevens nagykövet úrral, aki a CMPD-nek az igazgatója, a válságkezelési és tervezési igazgatóság, majd pedig kongói kérdésről beszélünk vízjóvezetőjével. Ha ezt elfogadjuk, akkor ez az augusztus 30-ára tervezett ülésünket azt töröltük, mert nagyon sok tagunknak nem felelt meg az időpont. Tehát a következő ülésünk az szeptember 19-én lesz, tehát még egyszer az augusztus 30-ait töröltük. A múlt héten július 4-én részt vettem a védelmi bizottsági vezetőknek az ülésén, ez az Európai Országok Parlamentjeinek bizottsága, ez Lengyelországban volt, és nagyon érdekes munkát végeztünk, és a lengyel elnökségnek a programja meglehetősen ambiciózus európai védelmi szempontból nagyon nagyra értékeltük, és egyébként lehetőséget kaptunk arra is, hogy a lengyel hatóságokkal megvitassuk a ö, az őszi látogatását a védelmi miniszternek. Lehetséges, hogy ez Strasbourgban lesz, az AFET-tal közösen. Még erről tárgyalnunk kell. Majd pedig a mi albizottságunknak egy látogatásáról is volt szó, ez pedig Varsóba történne ez a látogatás. Mindenképpen nagyon sok olyan dolgot vitattunk meg, amire a Robert Golcseri jelentése kapcsán tértünk ki. Ma fogadjuk Stevens nagykövet urat, már korábbi funkciójában is járt nálunk a COPS keretein belül, most pedig ön a CMPD, a Válság és Tervezési Igazgatóság igazgatója. Stratégiai szempontból ez foglalkozik a közös biztonság és védelmi politika stratégiai kérdéseivel. Ebben a kérdésben már jó ideje nem tartottunk meghallgatást, és ezért az átszervezés, amit jelentett a külügyi szolgálat létrehozása, ezt nagyon időszerűvé tette. Ezért most ebben az új ö, architektúr, intézményi architektúrában nagyon helyén való, hogy megismerjük, hogy önök hogyan dolgoznak együtt más egységekkel, többek között az Unió katonai ö, részlegeivel. Továbbá az is egy fontos kérdés, hogy a CMPD hogyan tervezi különböző műveleteknek a folytatását. Vannak itt viták arról a három katonai akcióról, az Altea, ami Bosznia-Hercegovinában folyik, az Atalant, ami a kalózkodás ellen folyik, illetve mi van az Atalantnak a mandátumával és azon vitákkal, amik arról folynak, hogy a lehetséges részvételi szabályokat megszigorítsák, illetve a szárazföldi fellépést hogyan alakítsuk. Valamint az IUCM Szomália ugyancsak ide tartozik. A az albizottság körülbelül két hónappal ezelőtt tett látogatást náluk, és bizonyos következtetéseket is levontuk. Úgy tudom, hogy a jelentést megkapták, legalábbis, hogy a mandátum meghosszabbításáról is volt szó. Ez meglehetősen egybecseng azzal, amit egyébként a helyszínen is tapasztaltunk. Köszönöm szépen, hogy eljött, hogy rávilágítson különböző kérdésekre, talán érdekes lenne arról is hallani általában, hogy, hogy hol helyezkednek önök pontosan el, illetve hogy milyen tevékenységeik vannak. A kongói kérdésre most nem térnék ki, miután Kongóval külön fogunk foglalkozni az ön hozzászólása után. Önné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg először is, hogy köszönetet mondjak a szakbizottságnak, hogy lehetőséget adnak erre az eszmecserére. Ha minden igaz, akkor ez az első részvételem ebben az új pozíciómban a bizottságban. Korábban is voltak már kapcsolataim, de az még akkor, mint COPS elnök tettem itt látogatást, és tulajdonképpen Eston asszony képviseletében. Szerintem jó időpont ez, hogy beszéljünk a CMPD-ről és a különböző fellépéseinkről is. Először kezdeném az általánossági kérdésekkel, ahogy ön is mondta, a CMPD az általános struktúrában, és utána pedig az egyes eh, hadműveleteket is, és most angolul folytatom. Gentlemen, eh, Hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy a közös biztonság és védelmi politika nagyon komoly előrelépést tett az utóbbi tíz évben, és ez növelte az Európai Unió szerepét is, mint globális játékos szerepét. Azt hiszem, hogy az Európai Unióban és az Unión kívül is ezt várják el tőlünk. Ezzel a fokozódó szereppel a válságkezelési és végrehajtási kapacitás is fejlődött az utóbbi években. Tudják, hogy az EUMS volt az első eh, szolgálat, ami 2001-ben létrejött, de azt kell mondjam, hogy az első missziók, ugye 2003-ban Boszniában, korábban az első eh, missziókat eh, embryonális struktúraként dolgoztuk ki, kis és közép horderejű vállalkozások voltak, ezek majd nagyobbá nőttek ki. 2007-ben, tehát négy évvel az első EU misszió után a, akkor jött létre ez a válságkezelési és tervezési kapacitás, és a polgári válságkezelési és tervezési igazgatóság is létrejött, miután az Európai Tanács a 2008-as következtetéseiben arra ösztönözte az akkori képviselőt, főképviselőt Javier Solanát, hogy dolgozza ki a válságkezelési és tervezési struktúrát az Európai Unióra és annak misszióira vonatkozóan. Azt hiszem, hogy nagyon hasznos emlékeztetni arra, hogy a 2008. decemberi levélben Solana azt írta Sárközi elnök úrnak, aki ugye akkor az Európai Tanács elnöke volt, hogy létrehozta ezt az új igazgatóságot azon reformok szellemében, amelyeket az állam és kormányfők, valamint a védelmi miniszterek terveztek, hogy tovább egyszerűsítse és erősítse egyidejűleg a tervezési képességeket, és jobb szinergia hatást dolgozzon ki a katonai és polgári eszközök között. Szolán úr leszögezte a levelében, hogy ez az igazgatóság foglalkozna a politika stratégiai tervezéssel és a polgári katonai tervezésért illetékesek együtt működnének. Előzetes tervezéssel foglalkoznának az EU műveletek és missziók kidolgozásához, és ugyanígy a koherencia és a hatékonyság meg kell, hogy jelenjen a válságkezelési folyamat minden egyes szakaszában, annak kezdetétől egészen a helyszíni megvalósításig. Tehát a CMPD 2009-ben jött létre azáltal, hogy két tanácsi főigazgatóság olvadt össze, az egyik a DGA, de a másik pedig ugye a civil válságkezelési aspektusokkal foglalkozott. És a katonai személyzet is bekapcsolódott, és aztán 2010-ben, amikor a külügyi szolgálat létrejött, akkor a CMPD a tanács titkárságától átkerült a külügyi szolgálathoz. Azt hiszem, hogy azon kérdések, amelyeket Solana úr 2008-ban a levelében felvetett, ezek még ma is érvényesek. Sőt, az igazság az, hogy nagyon is jól tükrözik azt, hogy milyen feladatokat lát el a CMPD ma. Először is előzetes politikai stratégizik, ami nagyon lényeges, az esetleges KBVP reakciókkal foglalkozik, ha válság következik be, ő ötvözi a katonai és a polgári aspektusokat, és az a célja, hogy javaslatokat dolgozzon ki, amelyek esetleges stratégiai opciókat vázolnak fel a későbbi fellépéshez. Ezeket Catherine Ashton, a főképviselő, valamint a tagállamok vitatják meg, és miután ők ezt jóvá hagyták, mi kidolgozzuk a válságkezelési koncepciót, ami aztán a későbbi tervezés és a missziók alapját képezi. Ez azt jelenti, hogy mi a CMPD egy picit tovább próbálunk tekinteni, és egy szélesebb politikai, stratégiai szemszögből világítjuk meg az esetleges forgatókönyveket, hangsúlyt helyezünk a fejlesztésre, a tervezésre, és ez alapján dolgozzuk ki az EU fellépését. És nagyon fontosnak tartom, hogy arra törekszünk, hogy integráljuk a katonai és polgári aspektusokat, és ebben a tekintetben mi vagyunk tulajdonképpen az egyetlen olyan integrált struktúra, ahol a katonai és a polgári ö, stratégiai tervezők együttműködnek, ami nagyon fontos, hogyha szem előtt tartjuk ezt az átfogó megközelítést. Ugyanakkor a CMPD mandátumába tartozik az is, hogy tovább fejlesz-e a válságkezelési kapacitást, főleg úgy, hogy a katonai és a civil aspektusokat ötvözi, és így a közös európai politikát fejlesztjük ki. Lehet, hogy katonai eszközöket is felhasználhatunk, például az orvosi segítségnyújtáshoz, vagy az egyéb civil missziókhoz is. Ami szintén nagyon fontos, a CMPD a KBVP tekintetében is segítséget nyújt, például ugye a NATO, az ENSZ tekintetében. A közelmúltban az ENSZ-ben jártam, Nakamisu asszonynal is tárgyaltam, és ugye Líbia vonatkozásában is fellépünk. Tehát azt fontoljuk meg, hogy az ensz hogyan tudjuk az együttműködést fokozni, és ezt operatívábbá tenni, hiszen ugye van most egy irányító bizottság, de van egyéb kezdeményezés is arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió hogyan tud jobban hozzájárulni a béke fenntartó, az ENSZ béke fenntartó misszióihoz. Egy további lényeges aspektus az, hogy partnerségeket dolgozunk ki harmadik országokkal, mint például Törökország, vagy tagjelölt országok, amelyek amelyek humán erőforrásokkal járulnak hozzá a misszióinkhoz, és e tekintetben nagyon fontos a feladatunk, mert korszerűsítjük ezen országokkal a kapcsolatokat. Így ugyanis jobban bevonjuk őket a szakpolitikák kialakításába. És végül, de nem utolsó sorban, ez ugye a negyedik feladatkörünk, biztosítjuk a kidolgozott stratégiai célkitűzésekkel való koherenciát, a hatékonyságot az Európai Unió fellépésével. Ebben a tekintetben persze támogatjuk a Politikai és a Védelmi Bizottságot, amikor az a stratégiai iránymutatást és a politikai ellenőrzést hajtja végre. Gondoskodunk arról, hogy a politikai iránymutatás az összes tervezési szakaszba beépül. Kérdés persze, hogy a CMPD mindig megfelelt ezen kihívásoknak. Én úgy vélem, hogy nagymértékben ezt megteszi és megtette eddig is. Nagyon fontos szerepet töltött be, és ennek tagadhatatlan eredményei vannak. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy nagyon sok munka vár még ránk, és van még mit javítani, hiszen a külügyi szolgálat létrejötte előtt jött létre ez az igazgatóság, és ugye bekövetkeztek bizonyos strukturális változtatások, e tekintetben pedig nem tudtuk teljes mértékben kiaknázni az igazgatóság lehetőségeit. Először is ismét a missziókra kell összpontosítanunk, továbbá a KBVP egyéb struktúráival jobban kell együttműködnünk, és jobb kapcsolatra kell törekednünk a többi külügyi szolgálati igazgat részlegekkel. Egy komoly lehetőségünk nyílik arra, hogy javítsunk a megközelítésünkön, és ezt tényleg átfogóvá és hatékonyabbá tegyük, úgyhogy jobb eredményeket érjünk el a helyszínen hiszen természetesen ez a tulajdonképpen itt célunk. Eredményorientáltak kell, hogy legyünk, és ahogyan említettük a Weimári levélben, azon tapasztalatokra kell építenünk, amelyek az eddigi missziókból erednek, és ez alapján kell javítanunk a tervezés és végrehajtási képességeinken. Jelen pillanatban ugye az opciókat dolgozzuk ki, ez a feladatunk, de a missziók végrehajtása is rendkívül fontos. Három olyan terület van, amelyen javíthatunk az eddigi eredményeken. Először is azt hiszem, hogy jobban össze kellene kapcsolnunk a válságkezelési terveket és struktúrákat az egyéb EU-s eszközökkel. Ez ennek az átfogó megközelítésnek a része kell, hogy legyen. Úgy gondolom egyértelmű, hogy a csapatmunka, mint olyan kulcsfontosságú ahhoz, hogy ezt az átfogó megközelítést valóra váltsuk. A CMPD számára ez azt jelenti, hogy jobban össze kell kötnünk a válságkezelési fellépéseket és struktúrákat egyéb külügyi szolgálati és bizottsági osztályokkal, valamint uniós eszközökkel. Egyértelmű, hogy a válságkezelési tevékenységek nem egy légüres térben valósulnak meg, hanem a missziók egy eszközként szolgálnak egy globálisabb politika megvalósításához, és egy közös politikai cél eléréséhez. Ez pedig azt is jelenti, hogy tovább kell fejlesztenünk a válságkezelési struktúrák, a földrajzi osztályok, valamint az érintett bizottsági szolgálatok közti kapcsolatrendszert, hogy egyfajta megerősített koordinációs folyamat alakuljon ki, különböző válságkezelési platformokat kell felhasználnunk. És a CMPD az egy szakértelmére kell, hogy építsen például ugye a líbiai válságból, illetve az elefántcsontparti vagy a kalózkodással kapcsolatos tapasztalatunkra kell, hogy építsünk. Ugye Bengáziban a misszió egy CMPD misszió volt, és az EUMS-től e, e és a KBVP-től is voltak ott kollégák, mi dolgoztuk ki ezt, és jelen volt a földrajzi osztály is, a stabilitási kollégák, a DEFCO-tól is voltak ott kollégák, és most állandó jelleggel működik egy, egy hivatalunk Bengáziban. Az ott dolgozó személy a különböző szolgálatok számára egy összekötő személy, és a DEFCO kollégákkal is együttműködik. Tehát ez az egyfajta háromszög formájú együttműködés, a földrajzi osztály, a DEFCO, a diplomácia fejlesztés és a védelem, a, ezek a kérdéskörök, amelyek itt relevánsak, de persze ide tartozik a jogállamiság is, a missziók végrehajtásával, illetve a tapasztalatok, a tapasztalatok levonása szempontjából is ez nagyon fontos. Jobban kell megoldanunk a válságkezelési struktúrák közti együttműködést is. Ez a jobb együttműködés a különböző vonatkozó részlegek, illetve a SZICEN között például mindenképpen szükséges partnereként kell, hogy együtt dolgozzunk, egyértelmű kell, hogy legyen a munkamegosztás, úgy gondolom, hogy jobban képesek vagyunk együttműködni, és a szakértelemből több többletértéket tudunk levonni a válságkezelés szempontjából. És az EUMS, Tombános kollega, a főigazgató, az új főigazgató, Hansjörg Háber is ott volt, hetente ülésezünk most, hogy jobban kidolgozzuk ezt az együttműködést. És úgy gondolom, hogy a CMPD-nél mi is gyorsabbak kell, hogy legyünk, és a helyszínhez közelebb kell, hogy legyünk, amikor kitörnek a válsághelyzetek, és a korai figyelmeztető jelzés beérkezik. Gyorsabban kell reagálnunk a válságokra, például tényfertáró küldetésekkel, és ebből a célból az észak-afrikai térségben az SSR pult létrehoztuk. Ez egy gyakorlatilag egy gyors bevetési csapatot jelent. Líbia, illetve az egy elefántson parti beavatkozás szempontjából próbálunk így fellépni. A nemzeti partnerekkel és egyéb szereplőkkel is jobban együtt kívánunk működni, már a korai tervezési szakaszokban, hogy jobban megvalósítsuk az egy, a koordinációt a későbbi szakaszokban. És persze lehet, hogy ez kevésbé a CMPD-hez kapcsolódik, de mindenképpen előnyös lehet számunkra. A tervezés és végrehajtási szolgálat nagyon fontos, főleg ami a katonai kérdéseket illeti. A katonai oldalon nincs ilyen tervezési és végrehajtási szolgálat, de minden bizonyal a főképviselő jelentése majd kitér erre, az a jelentés, amelyet a külügyi tanács előtt fog ismertetni. Úgy gondolom egyértelmű nehézség áll fenn, amikor a válságkezelésről áttérünk az operatívabb tervezési kérdésekre, az oplenekre. Ez az egyik olyan tanulság, amelyet a líbiai válságból levontunk. Nincs optimális reakció a válságok során, mert késlekednek a, a, a lépések. Tehát a tervezés és végrehajtási szolgálat, mint a Weimári kezdeményezés része, azt hiszem mindenképpen terítéken lesz majd az elkövetkezendő hónapok során a CMPD 65 személyen működik együtt, ezek között kiküldetésben dolgozó nemzeti szakértők is vannak, és nemzeti alkalmazottaink is vannak. Főleg a koordinációs egységekben dolgoznak, de vannak, amikor ugye a tanács titkárságától a külügyi szolgálathoz átkerültünk, akkor jó néhány poszt elveszett, de mm, további hiányosságokkal küzdködünk, tehát több személyzetre volna szükségünk ahhoz, hogy elérjük a céljainkat. Komoly tehát, komoly tehát a hiányosság ugye a stratégiai tervezők tekintetében kom, szükségünk van több stratégiai tervezőre. Úgy gondolom, hogy több tervezőt kellene alkalmaznunk, és ami a stratégiai szakértelmet illeti, ott is hiányosságokkal küzdünk. Úgy gondolom, hogy egyfelől egyértelmű, hogy a válságok a világ különböző részein bukkannak fel. Afrikában például szomszédos térségekben egyre fokozódnak, egyre több a válság, éppen ezért több stratégiai tervezésre van szükség. Továbbá a válság kezelési kapacitás is egyre fontosabb, jobban együtt kell működnünk a NATO-val, egyéb partnerekkel, harmadik országokkal, hogy jobban koordináljuk a fellépésünket ezen területeken, és úgy vélem, hogy a válságkezelési struktúrákat is tovább kell fejlesztenünk, például ami a jelentések elkészítését, a nyomonkövetést illeti. Július 18-án kerül ki ugye a jelentés ezzel kapcsolatban, és minden bizonyal erősítenünk kell a kapacitásunkat. Egy további fontos terület az az, hogy a CSDP, a KBVP, valamint a szabadság, a jog és a biztonság érvényesülésének területek között egyre erősödő a kapcsolat, ez egy új terület, és van egy úti tervünk is, amelyben azt próbáljuk kidolgozni, hogy a különböző területek közti együttműködést hogyan lehetne erősíteni. Úgy gondolom, hogy a fő képviselő ugye meghatározta a prioritásokat, egy stabilabb, biztonságosabb szomszédságot szeretnénk, és a válságadó kapacitásunkat is erősítenünk kell. A partnerekkel jobban együtt kell működnünk, és hatékonyabb, integráltabb korábbi válaszadásra van szükségünk, illetve tervezésre, és közös válságkezelési kapacitást kell kidolgoznunk. Továbbra aktív KBVP-s stratégiára van szükségünk. Ez gyakorlatilag a fő célunk, és a belső struktúránknak ezt kellene tükröznie. A jelenlegi struktúránk ugye négy osztályból tevődik össze, három kellene, hogy legyen. Egyik ugye az integrált stratégiai tervezés, a másik a KBVP politikai és kapacitásépítés, a harmadik pedig a CSDP partnerség, illetve a megállapodások tekintetében illetékes részleg. Van egy kisebb koordinációs egység, amelyben ugye a parlamenttel és más szereplőkkel együttműködünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők! Azt hiszem, hogy komoly előrelépéseket tettünk az elmúlt években a közös biztonság és védelmi politika terén, talán azért, mert felismertük, hogy szükség van arra, amit teszünk, és talán azért is, mert felismertük, hogy azáltal, hogy együttműködünk, jobban választ tudunk adni azon válságokra, illetve fenyegetésekre, amelyek a biztonságot sújtják. Ezek egyre, egyre egyre inkább felmerülnek, de sok tennivaló vár még az Európai Unióra ahhoz, hogy koherensebben választ adjon és stratégiaibb jellegű szereplő legyen, és betölthesse azt a szerepet, amelyre vágyik. De egyébként ezt is várják el tőlünk, és minden bizonyal a CSDP kész arra, hogy ezt, ehhez hozzájáruljon. Talán még hozzátehetnék a missziók és a, az operatív kérdések tekintetében néhány szót. Az Atalanta azt hiszem egy elég sikeres művelet. A kalózkodás ugye természetesen egy szélesebb körű problémának vagy tünete, és az Atalanta elég sikeresnek bizonyult egyfelől a hajók kíséretének biztosításában, továbbá sikeres volt a nemzetközi tranzit folyosó biztosításában is. Egyrészt azért volt sikeres, mert messzebbre űzte a kalózokat, és ugyanakkor azt is figyelembe kell vegyük, hogy a kalózok egyre jobban felszereltek, és egyre inkább kiterjesztették a, azt a területet, amelyen tevékenykednek. Tehát az Atalanta szempontjából azon is el kell gondolkoznunk, hogy hogyan tudunk jobban fellépni velük szemben, hogyan tudunk elrettentő módon fellépni. És felmerül egy másik kérdés is, hogy vajon az Atalanta egy határozottabb, egy robusztusabb módon is felléphetett, tehát hogy a tengerről áttérjen a szárazföldre, azon térségekre, a partmenti térségekről, a kalózok szintén jelen vannak. Ezzel kapcsolatban is vitáztunk a politikai bizottságban, a katonai bizottságban is, és egyes tagállamok ezt határozottan ellenzik. Úgyhogy ezt a témát még nem sikerült lezárnunk. A műveleti parancsnokság egy javaslatot dolgozott ki, és a földrajzi hatóság is, Mór úr, felvetettek bizonyos kérdéseket, kételyeket hangoztatták ezen megközelítéssel kapcsolatban, de úgy gondolom, hogyha intézkedéseket hozhatunk, amelyek által kifejthetjük az érintett személyeknek az Afrikai Unióban, Szomáliában, hogy mit tervezünk, az ő álláspontjuk már most megváltozott, és talán a támogatásukat is megszerezhetjük. Az Atalanta egy operatív művelet, egyértelmű, hogy itt csak a tüneteket kezeljük, de a szárazföldön még a problémák kezelésére nem került sor. Az EUTM Szomeniában egy nagyon öm, öm, jól, jól működő misszió, Mogadisúban is jártunk, és jó benyomást keltett ránk az ott tapasztalt siker, hiszen az egyik félelem pontosan az volt, hogy a szomáliai rendvédelmi hatóságok alkalmazottait kiképezzük, de egyéb kísérő intézkedéseket is hoztunk együttműködve az amerikaiakkal, az ugandai féllel is együttműködtünk, és úgy tűnik, hogy sikeres a fellépésünk. Nem tudom, hogy Franciaország és egyéb országok helyzete milyen, de a katonai kiképző is iskolában azt hiszem, hogy a hatékonysági ráta 10%-nál magasabb, de egyes olyan személyek, akik hat hónap elteltével, ugye Ugandában hazatértek, közülük egyeseket azonban már bevetettek azóta, Most pedig tovább folyik a katonák kiképzése, és a jövőben áttérünk a parancsnokok kiképzésére is, a kiképzőket is kiképezzük, hiszen az a célunk, hogy Mogadisuba is átvigyük ezt a kiképzést. Ha most megnézzük az Amiszomot, ezt ugye támogattuk jó ideje, Láthatjuk, hogy az AMISOM és a TFG most egy új szakaszba léptek át, kiterjesztették azt a területet, amelyet ellenőrzésük alá, vontak Mogadisúban és az ország egyéb részein, folynak tehát a küzdelmek, de azt a tájékoztatást kaptam, hogy ha valami pozitívum történt Szomáliában, akkor az az, hogy a biztonsági helyzet, valamint a TFG ellenőrzés alá vonása előre halad. Tehát ez is a misszió nak tudható be. Ez egy kisebb horderejű eredmény persze. Az Altea, a bizottság a PSC ülésén holnap szerepel a napirenden. Egyes tagállamok mindenképpen azt akarták, hogy az Altea továbbra is fennmaradjon. Vannak azok, akik azt mondták, hogy a boszniai helyzet hát nem mondanám azt, hogy stabil, de nyugodtnak mondható. Kérdés tehát, hogy miért kell egy ilyen nagy számú erőt ott tartanunk, hiszen ez elég költséges is. Meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt a két államok, a csoport, az államok két csoportja között. Holnap kísérletet teszünk erre. Novemberben van a határidő, mert a biztonsági tanács állásfoglalása, amely a misszió alapját képezi, akkor születik meg. Ausztria, Szlovákia ö, konkrét elképzelésekkel álltak elő, nem tudom, hogy találunk egy ö, közös nevezőt. Minden esetre ez egy olyan kérdés, amely még jó ideig foglalkoztat majd bennünket. Egy valami biztos, a politikai helyzet Boszniában nem javult, hanem éppen ellenkezőleg, és a parancsnokság is azt jelezte, hogy esetleg ez a bonyolult politikai hatás átgyűrűzik majd a biztonsági helyzetre is. Ez gyakorlatilag a dolgok jelenlegi állása, folytatódnak a tárgyalások, és talán akkor ezzel befejezném. Nagykövet úr, köszönöm szépen ezt a teljes körű beszámolót, és ha megengedi két-három kérdés, mielőtt átadnám a kollégáknak a szót, kiemelte, ez az egyik olyan pont, amely leginkább érdekel minket, és amely megjelent Christian Eller jelentésében, valamint Gualtieri úr jelentésében is, mégpedig a koordináció valamennyi válságkezelési eszköz között, amely rendelkezésünkre áll, de más deszkekkel és más európai külügyi szolgálati egységekkel is. Ez az együttműködés, koordináció nagyon fontos számunkra. Önök szerint az egyik fő kihívás ez az Európai Külügyi Szolgálat javaslat létrehozását követően állást foglaltunk amellett, hogy hozzunk létre egy informális szervet, amely a lehető legkevesebb terhet jelenti, de mindenképpen ez a testület lehetővé tenni a koordinációt, és itt az, az utasítási láncra vonatkozóan merül fel egy kérdés, hiszen a vesekezelési eszközök sajátos jellege, különösen ami a katonai tervezést illeti, egy nagyon rövid utasítási láncot tesz szükségessé, ugyanakkor viszont ezen struktúrák esetleg elszigetülhetnek ennek következtében. Milyen tehát ez az utasítási lánc, ez a parancslánc konkrétan, tehát hogyan kapják a feladatot, és kinek számolnak be, mik a különböző fokozatok, amelyekhez önök kapcsolódnak ezen utasítási lánc mentén? Ez az egyik kérdésem. Aztán egy másik kérdés, amit mindenképpen fel kell tenni, hiszen nagyon sok vita tárgya volt itt, ez Libiával kapcsolatos. Úgy tűnt számomra, hogy az óvatos tervezés, amire szükség volt, és amit kért a főképviselő egy bizonyos pillanatban, nos, az eléggé megkésetnek bizonyult, amikor elkezdődik ez a tervezési folyamat, akkor önök mikor kapcsolódnak ebbe a folyamatba, és milyen célkitűzésekkel. Hol tartanak most ebben a folyamatban, hiszen voltak késedelmek az első szakaszt illetően, a katonai beavatkozási szakaszt illetően, ami most is zajlik. A főképviselő asszony nagyon sokat beszélt arról a fontos szerepről, amit Európa játszhat Líbiában, a biztonsági ágazat reformját illetően, illetve egy új biztonsági ágazat létrehozását illetően Líbiában. Önökhöz fordultak-e már ebben a kérdésben, küldtek-e már missziót Bengáziba, hol tartanak az ezzel kapcsolatos munkálatok jelenleg? És egy utolsó kis kérdés, amire már részben válaszolt, ez a személyzetre vonatkozik az összes feladat ellátásához személyzetre van szükség, mégpedig magasan képzett szakemberekre, amelyeket, akiket nem lehet olyan könnyen megtalálni a közszolgálatban, a nemzetközi szervezetek ö, ö, keresik a polgári területen a tervezőket, a katonai kapacitáson túlmenően, ami létezik, nagyon jó lenne tehát egy egyensúly kialakítása a katonai és polgári személyzet között. Hol tartanak jelenleg most a KBVP területén ezen a, ebben a témában, az egyensúly témájában, és hol vannak hiányosságok, hogyan lehetne ezeket a hiányosságokat megszüntetni a tagállamok erősebb bevonásával, vagy más területekről merítve ilyen szakembereket. Nos, elég hosszan beszéltem, elnézést kérek ezért, több kolléga kért szót, Gualtieri úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Stevens nagykövet úrnak is beszámolóját. Elnézést kérek. Egy szavazás miatt röviden el kell majd mennem. Éppen ezért csak egy gyors megjegyzést tennék. Nagyra becsültem az ön beszámolóját, és el kell mondanom, hogy ez igencsak abba az irányba halad, amit ez a parlament kívánatosnak tartott, az utolsó jelentés elkészítésekor, amelyet én készítettem, de utalhatnék a korábbi jelentésekre is, két témát illetően, amit ön érintett. Egyrésztről ezt az asszimetriát meg kell szüntetni a, az műveleti ö, ö, operativitással kapcsolatban a katonai és polgári ellem ö, esetében. Szolana úr is felvetette már, hogy a válságkezelési struktúrákat újra kell szervezni, és a másik kérdés Danzsan úr is feltette ezt, a, ez a kérdés a koordinációra vonatkozik a különböző struktúrák között, a válságkezelési struktúrák között, és a földrajzi struktúrák között amelyek a külügyi szolgálaton kívül vannak, a közös megközelítés erősítése érdekében. Úgy értettem az ön válaszából, hogy ebbe az irányba haladnak, ez elégedettséggel tölt el a parlamentet. Mi is úgy véljük, hogy ez az irány bizonyosan konkrét eredményeket fog majd hozni. Jelenleg egyfajta kísérletezés zajlik, de azt reméljük, hogy ez majd konkrét eredménnyel jár majd. A válságkezelési testülettel kapcsolatos kérdés Danzsan úr már feltette. Talán azt kérdezném öntől, hogy mondja valami konkrétabbat a az operatív tervezési kapacitással kapcsolatosan. Én is feltettem volna még egy kérdést Líbiával kapcsolatban, tehát csatlakozom Danzsan elnök úr észrevételeihez ebben a tárgyban. Elnök, köszönöm, Brandner asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Először is üdvözlöm Önt szakbizottságunkban. Három kérdésem van, ezeket angolul fogom feltenni. Egy részét már kollégáim feltették. Danzsan úr feltett egy kérdést a válságkezelési testület struktúrájával kapcsolatban Beszélt erről, jelenleg vitázunk erről a kérdésről. Azt hiszem, hogy jó irányba haladnak e tekintetben. Még egy kérdést szeretnék hozzáfűzni. Beszélt ön a koordinációról válságonként, tehát Líbiával kapcsolatosan, vagy Szomáliával kapcsolatban egyetértünk. Ami marad, az a kérdés, hogy hogyan lehet egy koncepciót kialakítani, azaz mi az Európai Unió megközelítése a jog szerepét illetően, illetve ebben az ágazatban? Mi a közös megközelítés a DEFCO-t illetően, a stabilitási eszközt is illetően hol alakítják ki, hogyan alakítják ezt a közös megközelítést, ami szerintem egy kulcselem. Ki ennek a felelőse? Azt hiszem, hogy fontos, hogy nem azt kérjük önöktől, hogy kevesebbet tegyenek, hanem sokkal inkább, hogy többet, és lenne még egy kérdésem. Szomáliával kapcsolatosan azt olvastuk számos újságban, hogy ö, ö, súlyos válság van Szomáliában, 45 milliós segítséget biztosítunk, az Atlanta 2,8 milliárd euróba kerül. Hol van itt a kapcsolat? Önök nem az okokat kezelik, csupán a tüneteket. Tehát itt a finanszírozási válságról van szó egy ö, sajtos biztonsági helyzetben tehát mit terveznek, hogy válaszoljanak erre a kihívásra, hiszen ez bizonyosan egy válság. Az eupm mel kapcsolatban Boszniában, ami, ahogy értettem, Anglia azt kéri, hogy katonái maradjanak a helyszínen, tehát, hogyha ö, azt akarják, hogy maradjanak, akkor küldjenek katonákat a helyszínre, annál jobb de számomra ez a megközelítés nevetségesnek tűnt. Talán ezzel kapcsolatban tudna néhány szót mondani, és egy utolsó kérdés, amit nem említett, de szerintem nagyon fontos, ami a jövőbeli stratégiát illeti. A missziók értékelésére vonatkozik ez a kérdés. Azt gondolom, hogy mostanáig közepesen elégedettek vagyunk az értékelésekkel. Ezek nem túlságosan kritikusak és nem túl őszinték. Szerintem előrelépnénk, hogyha olyan mélegeket vonnánk, amelyek valóban őszinték és a tényeken alapulnak, hogy aztán jobban csináljuk a dolgokat a következő alkalommal. Tehát azt hiszem, hogy az önök CMPD-je is foglalkozni fog az értékelések kérdésével. Köszönöm, elnök. Köszönöm. Én is egyetértek a Boszniával kapcsolatos észrevétellel, hiszen nagyon sok fenntartásom van ezzel a mandátummal kapcsolatosan. Franciaországnak viszont nincsenek ott katonai, tehát ez ilyen szempontból következetes álláspont. Lőzing asszony. Köszönöm szépen. Nekem is először kérdéseim vannak a CMPD struktúrájával kapcsolatban. Aztán feltenném azt a kérdést, hogy jelenleg milyen a konkrét viszony a polgári, illetve a katonai hátterű személyzet tárgyában. És néhány konkrétabb választ szeretnék kapni, még ön beszélt az SSR poolról Észak-Afrikában. Mi is értendő pontosan ez alatt, és itt csatlakoznék ahhoz, amit Brantner asszony mondott. Mit terveznek ott pontosan? egyrésztről a tervezés irányában, hol is történik ez egyáltalán. Ön azt mondta, hogy Észak-Afrikában van ez a pool, hol helyezkedik el ez pontosan regionális szinten, és melyek a konkrét céljai. Szeretném megtudni, hogy milyen konkrét célok vannak az egyes régiókat illetően. Mindig beszélünk Líbiáról, vagy itt van Tunézia, vagy akár Egyiptom és feltenném a kérdést, hogy jelenleg kik ott az önök kooperációs partnerei? És lenne még egy kérdésem Szomelia vonatkozásában. Ön beszélt arról, hogy az Atalanta missziót szárazföldre is ki kell terjeszteni. Ezt nagyon minőségi változásnak tartom, és Brandner asszony kérdéséhez kapcsolódva is szeretném önt még egyszer megkérdezni, hogy ki ott az önök kooperációs partnere? Ön beszélt arról, hogy az ottani emberekkel kellene eszmecserét folytatni. Nos, tehát kik azok a személyek ebben a régióban, akikkel önök együttműködnek, és milyen célokat követnek? Mindez számomra eléggé ködösnek tűnik, és alig tudom ezt elképzelni. És természetesen még a kulcs szó az értékelés, ön beszélt az Atalanta misszióról, és elismerte, hogy ezt kiterjesztik egy régióra. Hogyha megnézem a számadatokat, akkor nem úgy tűnik, hogy valóban el űztük volna a kalózokat erről a területről, ezek a kalózok ott továbbra is aktívan tevékenykednek. A kiképzett katonák 10%-a elhagyná a csapatokat, nos más országokhoz képest talán ez csekének tűnhet, ők esetleg a feleségeikhez vagy vágynak, akkor tényleg ez a helyzet, hogy ők fegyverekkel hagyják el ezeket a csapatokat, tehát jól kiképzett katonákként, és később a kalózokhoz csatlakoznak, és ott egészen más minőségben tevékenykednek majd. Ezek a kérdések nagyon fontosak, és ezekről pontosabb választ szeretnék kapni. Például Afganisztánban is tapasztalatokat gyűjtöttünk azt illetően, hogy mi történik a katonákkal, a kiképzett katonákkal, akik e, egészen egyszerűen nem csupán a sivatagba mennek, amikor elhagyják a csapatokat. Elnök, köszönöm szépen az utolsó felszólaló, benne van. Thank you, Mr. Chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Csak azon gondolkodtam, van angol kifejezés, amit sok szakács köz elsózza a levest. Azt szeretném megtudni, hogy önök konkrétan mit tesznek válságkezeléskor amellett, amit már az ENSZ is csinál. Nincs-e itt párhuzamosság? ugyan tudom, hogy erre is kérdeztek, de mennyire érdekli önöket például az, hogy nincsen megfelelő stratégiai tervezés az, e, az ENSZ-ben? esetleg közvetlenebből dolgoznak együtt az ensz -el. Elnök, nagykövet úr, jó tíz perce van, hogy válaszoljam. Engedjék meg, hogy talán az utolsó kérdéssel kezdjem. Ugye a túl sok szakács az sosem jó a konyhában nem szeretem, hogyha túl sokan vannak a konyhában, és az biztos, hogy akkor az étel végül nem lesz igazán jó. De kétségtelen, hogy a jó koordináció nagyon fontos ezen a területen. De a lényeg az az, hogyha megnézzük a világot, annyi válság van, jelenleg, és annyi probléma van, hogy mindenkinek jut belőle elegendő. Tehát még hogyha Libiát vizsgáljuk, feltételezve, hogy mondjuk Kadafi megdől, és mondjuk nem a káosz forgatókönyv valósul meg, amitől mindenki tart, akkor is hatalmas feladatok vannak megreformálni a hadsereget, a rendőrséget, újjáépíteni a gazdaságot. Tehát óriási feladatok vannak, és mindenkinek marad munka elég sokat beszéltünk erről Martin és másokkal is. Limpaszkóval, tehát mindenki azt kérdezi az Európai Uniótól, hogy vállaljunk feladatokat, mert még hogyha a monitorozást nézzük, még az is nagyon nehéz. Tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen van elég munka, feladat mindenki számára ami természetesen javítható lenne ez a koordinációs terület a központ és a fővárosok szintjén is, vagy például ha Szudánt nézzük, együtt leülünk az ENSZ-ben, az Afrikai Unióban, és másokkal is, és megnézzük. Ez nem tökéletes még mindig, de javul az eljárás. Mindenkinek ugyanazok a problémái vannak, mint nekünk az Európai Unióban, a katonai fellépés, ugyan polgári területen, és a költségvetések pedig hát csökkennek. Az ENSZ-nek, a NATO-nak ugyanezek a problémái, kisebb-nagyobb különbségekkel az ezben is mindig azt mondják, hogy nekünk is ugyanaz a problémánk, tehát mindenkinek van feladat, de a jobb koordinációra még van lehetőség. Szerintem jelentős javulásokat tapasztalhatunk, rendszeres kapcsolataink vannak, de jó lenne jobban strukturálni, funkcionálisabban fellépni. Mert ha hat hónaponként ülünk le, 35-en az asztal körül, és mindenki elmondja, hogy mit csinál, ez nem koordináció. Ez egy megbeszélés de sokkal gyakrabban, operatív módon kellene, hogy kapcsolatban legyünk egymással tervezési szinten és a hadszíntereken is. Tehát amit például Szudánban próbálunk tenni, az végül is egy jó példa, Mázsina asszony, amit ő végez. Említette elnök úr a koordinációját az összes fontos elemnek, és természetesen van egy válságkezelő stáb is, amelyiknek általában a végrehajtó főtitkára vagy a valamelyik igazgató a felelőse. Azonban továbbra is nagyon sok munka van még most kezdjük ezt, és egy kitűnő lehetőség van arra, hogy mindenkit, az érintetteket összehozzuk. Azt látom, hogy minden részről van egy olyan szándék, hogy üljünk le az asztal köré. Valamikor nagyon sok energia veszik el a túl sok koordinációban, mert senki sem igazán tudja, hogy tulajdonképpen hogyan is merre tehát egy, ezt általános szinten is el kell végezni ezt a koordinációt, és válságonként is. Például meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet jobban foglalkozni a regionális kapacitás képítéssel a CPD-ben, és a földrajzi egységekkel is kell foglalkozni, az AFKO-ból és más területekről is jönnek. Mindig jönnek, hogy meg kell kérdezni a mi főnökünket, és, de most már ez jobban megy. Kezdeteknél vagyunk, de egyre nagyobb a gyakorlat, és eh, kétségtelenül ezt szorgalmazzuk a továbbiakban is. Tehát úgy gondolom, hogy a válságkezelő stáb a főtitkár vezetésével, amikor össze eh, a fejlesztési bizottsági részről, biztonsági területről és a mi részünkről is a különböző struktúrákat és a, még más érinteteket és az mindenképpen egy nagyon jó gyakorlat. Továbbá, hogyha megnézzük a szervezeti felépítést, akkor is azt látjuk, hogy a struktúrában három kis kocka van, zöld vagy kék, mindegy. Az utasítási vagy parancslánc is világos, közvetlen a, ez a lánc, különösen a hadműveleti vonatkozásban, de a mi területünkön is. És a napi munkában természetesen a főtitkár időnként ki, kell, ki lehet kerülni, és ezek a kérdések is így helyükre kerülnek. Tehát megvan a lánc, de hogyha szükséges, akkor ö, itt tudunk lépni Libiában, hogy ö, hogyan tervezünk és mit kellene tervezni. Azt hiszem, hogy a, van a tervezési részlegünk, amelynek teljesen egyértelmű a mandátuma és a küldetése is. Óvatosan végig kell gondolni a dolgokat, meg kell tervezni. Amikor egy válság kialakulóban van, már akkor is ez ö, természetesen mindig csak azt várhatjuk, hogy ez óvatos tervezés legyen, és ezt tesszük Líbia esetében is kezdetektől. Szoros kapcsolatban a NATO-nál dolgozókkal, Howard úrral és másokkal, az Afrikai Uniós kollégákkal folyamatos telefonkapcsolatban állunk velük is, az ensz is, tehát ez egy hatalmas terület, mert senki sem igazán tudja, hogy hogyan fognak alakulni a dolgok az elmúlt hónapokban is ezt tapasztaltuk, de az óvatos tervezés folyik, és azt is el tudjuk mondani, hogy most ezt, mit ezt tesszük, és konzultálunk, hogy mások véleménye szerint ez hogy van, és próbáljuk azt is tisztázni, hogy milyen helyzetekre készülünk és holnap is majd folytatjuk ezt. Beszáll, lesz egy beszámoló Libiával kapcsolatban. Persze vannak kérdések, amiket először is például a Kadafi utáni biztonsági ágazatnak a reformját létre kell hozni. És vannak olyanok, akik Bengáziban vannak állandó jelleggel, egy francia állampolgárságú személy, és a transzacionális tanácsban is folyamatosan kapcsolatban vagyunk. És folytatjuk a párbeszédet velük, és kontaktpontjaink vannak rövidebb távon is. Ez mindenképpen egy nagyon értékes személy, mert szoros kapcsolatban áll a Bengáziban lévőkkel, és az is látják, hogy milyen tervek vannak, hogyan alakulnak ezek. Jelenleg nagyon nehéz azt látni, hogy mi hogyan fog alakulni, és mi lesz akkor, hogyha Kadafi már nem lesz a helyén, akkor is eh, lesznek, akiket majd le kell szerelni, és így tovább. Ez nem egy egyszerű feladat, de próbálunk eh, több ismeretlennel eh, dolgozni. Annak támogatására, amit az ENSZ csinál, az is nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy a katasztrófa forgatókönyvet is el kell készíteni, mi van akkor, hogyha Kadafi elbukik és minden szétesik. Ettől mindenki nagyon tart, de senkinek sincsen igazi válasz erre. Technikai válaszunk van, de politikai nincs. Senki sem képes arra, hogy ezzel a problémával megküzdjön. Azt hiszem, hogy az ENSZ-ben jelenleg azt próbálják elérni, hogy egy tárgyalásos átmenet jöjjön létre szemben a katasztrófa forgatókönyvvel. Tehát mindenki ezt szorgalmazza, nagyon aktívak e tekintetben, folyamatos kapcsolatok vannak. Nem látom egyelőre a jelentős előrelépést, mert a vörös vonalak, a határvonalak egyenre ugyanott vannak. Az ENSZ tervezi, hogy a terepen lévő helyzet függvényében létrejöjjön egy tűzszünet, vagy egy de facto tűzszünet, és akkor küldjenek oda a megfigyelőket. 20 megfigyelőről beszélnek első körben, ezek 48 óra alatt a helyszínen lehetnének, és 200 továbbiról néhány héten belül. Ez természetesen egy nagyon jó, ö, ki, ö, üdvözlendő dolog lenne, hogyha, de őnekik is ö, szükségük lesz valamilyen szintű védelemre is. És a védelemről van szó, akkor viszont az unió felé ö, tekintgetnek. És hát itt is ezt is figyelembe kell venni a tervezésünkben. Természetesen senki sem tudja pontosan, hogy mi lesz, de bármit is teszünk, mindenképpen kell, hogy legyen megfelelő jogalap is. Tehát például kell egy biztonsági tanácsi határozat azt is elmondták, hogy az ENSZ-ben ugye a biztonsági tanács nem szívesen tesz bármit is Líbia vonatkozásában, és egy hozzá járulás kell a libiai fél részéről is, persze az nem egészen világos, hogy kinek a részéről. Tehát nem lehet azt mondani, hogy még védelmi erőkkel sem lehet csak úgy bevonulni Líbiába, hogyha nem szívesen látottak ott. Tehát ezek mind olyan elemek, amiket figyelembe kell vennünk. Végezzük a munkáka, munkánkat, rendszeresen tájékoztatjuk a tagállamokat a fejleményekről, és állandóan is valaki jelen van. Ami az SSR-t illeti, ott nem csak Líbiáról van szó, hanem ott van Egyiptom, Tunézia, sőt, elefántcsontpart is, de itten elindítottuk az eszközt, ami elvileg már megvolt, és most első alkalommal alkalmaztuk azzal, hogy írtunk egy levelet a nagyköveteknek, és azt mondtuk, hogy igen, az smbd ben nekünk szükségünk van arra, hogy szakértők elmehessenek tényfeltáró körútra azon országokba, ahol az SSR segítségre szükség van. Itt gondolok elsősorban Libia, Tunézia, Egyiptomra, és nagyobb mértékben elefántcsontpartra is. A tagállamok részéről jó volt a reagálás, 22 tagállam potenciálisan kész részt venni ebben a misszióban, ebben a egy képzést is biztosítunk ehhez, és most már készen állnak arra, hogy elmenjenek. Tunéziai részről eddig nem volt ilyen jellegű kérés, itt is az legalább szükséges, hogy kérés legyen, mert ez kérés alapon történik egyiptomi részről. Volt egy kis nyitás a rendőrségi reformmal kapcsolatban, erről tárgyalunk velük, de ez a kis nyitás még nem materializálódott valamilyen hivatalos program. De most jön a ramadán, talán az egész egy kicsit csúszik. De ott mindenképpen van egy nyitás, és ez a delegáció előbb-utóbb el fog majd utazni Egyiptomba. Tehát így szeretnénk felhasználni az SSR-t. Ugyanez van a Elefántcsontparton, ahol nagyon nagy szükség van, a szakértőkre. Azt is látjuk ugyanakkor, hogy az olyan országokban, mint hogy Bengáziban is, néha azt mondják az emberek, hogy jó, már annyi tényfeltáró ö, delegációt látunk, most már azt szeretnénk, hogyha valaki állandóan itt lenne. Ezért ö, ö, döntöttünk úgy, hogy Bengáziban, illetve Libiában is küldünk valakit, aki interfészként tud szolgálni. De ettől még a tényfeltáró látogatások tovább folynak, és szükség van rájuk hiányzik bizonyos mértékben a szakértői személyzet, azok, akik a stratégiai, politikai stratégiai tervezést el tudják végezni. Ez igaz katonai, illetve polgári területre egyaránt vannak bizonyos, egy picit talán több katona van, de a polgári területen is nagyon nagy szükségünk van a jó szakértőkre, és ez lesz az egyik kérdés, amit fel fogunk vetni, amikor majd a szolgálatok screeningjéről lesz szó. A koordináció a különböző egységekkel volt egy másik kérdés, erről már beszéltem, ez feltétlenül szükséges, amikor a kapacitási kiépítési lehetőségeinket vizsgáljuk például Afrika szarvában, fontos, hogy megfelelő válságkezelő koncepciónk legyen, hogyan segítsünk Szomáliának, hogyan védjük jobban a parti övezetet, hogy olyan országok, mint Kenya, Tanzánia, ugyancsak fontos, hogy meg, meg tudják védeni saját partjaikat. Itt is van szükség a fejlesztési együttműködési elemekre, stabilitási elemekre, és hát az opciós anyag az már elkészült, és a válságkezelő koncepció is a bizottsággal együtt fog elkészülni. Tehát ez teljesen ö, megvalósítható. Egyszer csak eljutunk odaig, hogy mindkettőre szükség van. Tehát ki kell képezni, az embereket struktúrára is szükség van, lehetővé kell tenni, hogy dolgozzanak, az információs rendszerekre rákapcsolódjanak. Tehát itt van helye a különböző misszióknak, és ugyanez ez igaz Szudánra is. Aztán volt egy kérdés, az értékelésről. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog a CMPD munkájában. Egy stratégiai felővizsgálatát szoktuk elvégezni a misszióknak. Ez igaz a KBVP-re is, és vannak operatív kérdések, tehát meg kell néznünk egy szélesebb kontextusban az adott missziót. Az adott misszió hogyan járul hozzá a kitűzött célokhoz, és mit tehetünk annak érdekében, hogy ez javuljon. Például Grúzia esetében nagyon fontos, hogy a, a misszió rendes, jól zajlott le, vannak bizonyos javítani valók, de fontos, hogy a kapcsolat meglegyen a szélesebb Európai Uniós politikához. Lehet, hogy a misszió önmagában jó, de utána megreked egy adott szinten. És hogyha hiába jó a misszió, hogyha utána semmi nem változik. Tehát itt kell például a hozzáférési lehetőséget megadni, vagy, vagy oroszokkal Grúzia vonatkozásában is. Tehát azt hiszem, hogy a stratégiai felővizsgálat mindenképpen fontos kérdés. Más elemekre is szükség van a rendszerben, a megfelelő földrajzi megoszlás, hogy egy szélesebb, átfogóbb képünk legyen. És megvannak a levonható tapasztalatok is, például az SSR esetében kidolgoztunk bizonyos koncepciókat, például az érészlegemnél, emberi jogi területen, dolgozunk egyet jogállamiságról, ez még nem befejezett munka, és egy kicsit bővíteni kell az általános képet is. Tehát nem csak arról van szó, hogy a KBVP mit tud tenni, hanem meg kell nézni az is, hogy multilaterális szinten mi érhető el. Több dologgal is foglalkozunk vannak dolgok, feladatok, amiket beazonosítottunk, csak épp nagyon nehéz aztán levonni a konzekvenciákat. Valamikor az ember látja a tanulságot, de legközelebb ugyanabba a csapdába belesétálunk. Hogyan lehet ezt megfelelően felhasználni? Ezért fontosak az együttműködések a különböző elemek és részek között. Azt hiszem, hogy nagyjából mindenről szóltam, és azt látom, hogy az idő a szalad lehet, hogy egy, egy vagy másik kérdést kihafelejtettem az Atalantával, vagy egyéb kérdésekkel. Nagyon sok aggodalom volt a tagállamok részéről, hogy például hogyan végezzük az oktatást a szomáliai rendőrségnél, és hogy az nem járul le hozzá a kalózok kiképzéséhez is. Tehát minden arra utal, hogy nem így van, mennek a dolgok. Hát persze mindig vannak kihatások Afganisztánban is, hogy az amerikaiak képzik a, az embereket, de hát az ellentábor is ebből tanul. Ezt nem mondom azt, hogy ugye vannak, akik aztán kilépnek, de 10% a lemorsolódás azok közül, akiket kiképezünk, vannak, akik visszamennek a családjukba, de általában nagyon motiváltak az emberek, jól dolgoznak, vannak, akik életüket is elveszítik ezen a területen. Nagyon sok mindenkivel foglalkozunk az Atalanta kerületében és a NATO-val, az indiaiakkal, a kínaiakkal, velünk együtt dolgoznak, mert ez egy olyan, mi az Unió vázolja fel a kulcselemeket. Tárgyalunk a regionális partnerekkel is, Tanzániával, Kenyával, a bűnösöket igyekszünk tör, bíróság elé állítani, és adott esetben bebörtönözni. De ez nem csak a kalózkodásra vonatkozik, hanem minden egyéb stabilizációs kérdésre is a térségben. És ez egy szélesebb körű politikai erőfeszítésnek a része. Ezt meg kell néznünk, és természetesen a KBVP-nek ez az egyik része, és elnézést, hogy ilyen hosszan beszéltem. Még egy utolsó hozzászólás, Geller úr bekapcsolódott, de csak nagyon gyorsan, mert 5 perc múlva tényleg át kell térnünk a következő témára. Köszönöm, és elnézést kell kérjek, hogy nem tudtam eljönni, de hát hogyha az embernek ugye a saját miniszterelnöke ellátogat ide egyszer egy évben, akkor ott kell lennie. Egy kérdést szeretnék feltenni a levont tanulságokkal kapcsolatban, konkrétan az érdekelne, hogy az észak-afrikai válságok kapcsán ugye született egy német tanulmány, és ez azt jegyezte meg, hogy vannak bizonyos hiányosságok még az eszköztárral kapcsolatban. Szeretném tudni, hogy a líbiai válsággal kapcsolatban milyen konkrét tanulságokat vonhatunk le már most, és egy további kérdésem arra vonatkozna, hogy említette a Military Conduct Capability-t, Július 18-án tervezik Eston asszony jelentésének közzétételét. A Weimári hármak részéről jött ez a kezdeményezés, ott nem csak a pooling és a sharing, hanem a katonai és a polgári kapacitás is szerepelt júni-július 18-ára jelentették be, hogy ezt a jelentést. Szeretném tudni, hogy hogyan járulnak önök hozzá ezen jelentés elkészítéséhez, és hogyan viszonyulnak a Weimári kezdeményezéshez. Um, well, maybe just first uh, on, um... Talán, ha megengedi először a Weimári és a um, Weimari kezdeményezés és a jelentés kérdésében. Az Európai Tanács is foglalkozott ezzel a kérdéssel, ugye NATO, egyéb kérdések, tehát ez a jelentés választ ad a felvetett kérdésekre. Az elért eredményekről szól ez, és a jövőbeli munka számára bizonyos iránymutatást vázol fel. Figyelembe vettük a Weimari kezdeményezést, például az EU-NATO, a pooling és a sharing vonatkozásában, a tervezési és végrehajtási kapacitás szempontjából és a Weimári országok koordinációja szempontjából is. A tagállamok szintjén, a fővárosok szintjén folyt ez az egyeztetés, minden esetre a Weimári országok messze menőleg hozzájárultak ezen jelentés elkészítéséhez, és az elképzelés, valamint a cél a Weimári országok részéről, illetve Keti Ashton részéről, az, hogy jövő hétfőn ismertessék ezt, hiszen különböző utakon lehet haladni, ott van a Weimari kezdeményezés és Keti Esten célja is, hogy az év végéig haladjunk tovább a végrehajtás tekintetében. Mindez szerepel a külügyi miniszterek informális tanácskozásán. Azt hiszem, hogy szeptemberben a védelmi miniszterek is üléseznek, egy informális ülést tartanak, és azt hiszem, hogy a Weimari országok még azt is tervezik, hogy az Európai Tanács következtetéseket dolgozzon ki. Minden esetre további fejleményekre számíthatunk az elkövetkezendő hónapokban, és a jelentés úgy készül, hogy a Weimari országokkal konzultálunk. A líbiai válsággal kapcsolatos tanulságok. Nos, az egyik tanulság mindenes, mindenképpen az, hogy ez a tervezés és végrehajtási kapacitás szükséges. Nagyon sok idő elvész, attól a pillanattól kezdve, amíg ugye kidolgozzuk a válságkezelési koncepciót, és amíg ez aztán a valóságban is, a gyakorlatban is megvalósulhat, például ami a katonai aspektusokat illeti, hiszen a civil részen ez adott, de amíg ugye megszületik a koncepció, a tanácsban dönteni kell az operatív központ létrehozásáról, és csak ezután kerülhet sor a végrehajtásra. Tehát mindenképpen levonhatunk tanulságokat. Ami pedig az eszközöket illeti, e, igen, e, lehetnének jobb eszközeink, gyorsabban kell, hogy fellépjünk a helyszínen, gyors beavatkozású csapatokra volna szükségünk. Annak érdekében, hogy gyorsabban reagálhassunk. Úgy gondolom, hogy nagyon sok eszköz áll rendelkezésre az Európai Unióban. A probléma az, hogy ezeket megfelelően kellene mozgósítanunk. Ehhez pedig Először is kellő politikai akarat szükséges, ugye ez az egyik, másodszorban pedig kapacitás is szükséges, mert hát jó az, hogyha van egy átfogó stratégia és számos eszköz, de ha nincs kapacitásunk arra vonatkozóan, hogy ezt mozgós, mozgósítsuk, nincsenek forrásaink, akkor ez gondot jelent. Tehát ezen eszközök bevetésével kapcsolatban van még tennivaló a mi területünkön is, a KBVP területén. Jobban operatívabbá tehetjük az eszközeinket. Rendben, nagykövet úr, köszönjük szépen. Egyébként is úgy gondolom és remélem, hogy rendszeresen alkalmunk lesz találkozni önnel, és vissza fogunk térni rendszeresen ezekre a különböző kérdésekre kétségtelen, hogy a, az integrációnak nagyon új, és ezért mindenképpen hasznos lenne majd néhány hónap múlva egy állapotfelmérést felmérést végezni. Most rátérünk a második részre, a politikai a, most rátérünk a kongói kérdésre, ott két, van egy, egy, egy polgári és egy katonai munkánk. A vita eléggé átfogó és széles körű, mert a CMPD vezetője mellett Áber úr, aki most már itten a bizottságunkban állandó vendég, 15 nappal ezelőtt is itt volt, de itt van mellettünk Rikir biztos is, aki a az EPOL-nak a vezetője, és Martins tábornok, aki az EUSZEK vezetője Kongóban. Brandner asszony is, és két kutató is jelen van, akik a parlamenthez közel álló személyek. Zsüsztár Ór is itt van, aki a Lőveni Egyetemről van, valamint Martinelli asszony, aki a brüsszeli Open Society Institute-tól van és kutatásokat végez, tudományos kutatómunkát végeznek, de ugyanakkor terepben végzett tapasztalataik is vannak a kongói demokratikus köztársaságból. Érdekes lenne hallani erről a helyzetről, és a felszólalások után kérem a képviselőket, hogy majd szóljanak hozzá, illetve folytassanak vitát. Most nem szeretnék a kontextusra újra kitérni, mindenki tudja, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság nagyon fontos ország a közös biztonságpolitika szempontjából, 2003-ban nagy vérengzések voltak az Európai Unió polgári, pénzügyi, katonai területen is nagyon nagy hozzájárulásokat tett. Nem látjuk a végét a dolgoknak, a feladat óriási, nagyon nagyok a kihívások belföldön is, regionálisan is. Tehát most a kérdés az az, hogy hogyan tudjuk felmérni a misszióink nagyon szerények ahhoz képest, amekkora a feladat, illetve fontos az, hogy lássuk, hogy ezek milyen hatással vannak a kongói helyzetre. Nagyon változó a helyzet, hamarosan választások lesznek a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és fontos, hogy megnézzük, hogy tudjuk-e befolyásolni a helyzetet, illetve hosszú távon esetleg milyen átalakításokra van szükség a közös biztonság és védelmi politikában, Kongó vonatkozásában. Ki kezdené? Stevens úr, átadom a szót akkor. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt talán a polgári terület vezetőjének és a másoknak átadnám a szót. Néhány olyan elemről szeretnék szólni, amire szeretném felhívni a figyelmüket. Először is, mint tudják, 2000 óta van jelen az Európai Unió a misszióin keresztül. Az EUSZEC az egyik ilyen, valamint az EUPOL a másik, amely 2007-ben bontakozott ki. Az Unió támogatja ezeket a reformot, mert úgy gondoljuk, hogy ez a tartós békének a, az alapja és az ország stabilitása szempontjából is nagyon fontos, különösen az ország keleti részén. Arra van szükség, hogy egyfelől az államhatalom megerősödjön, különösen a jó kormányzás és a jogállamiság területén, de az is fontos, hogy megoldásokat találjunk a természeti erőforrások kizsákmányolása ellen külföldiek által, de az is, hogy a büntetlenség ellen fellépjünk mindazok esetében, akik az emberi jogokat megsértették, és különösen igaz ez a nemi erőszakra az egész feszültség a COPSZON belül, ami felvetődött a 2010. októberében, annak idején voltak látogatások, és akkor a főképviselő is elmondta, hogy a, az Európai Unió továbbra is jelen van és támogatja az országnak a stabilizációját, és társadalmi gazdasági támogatást és a biztonsági ágazatnak a megerősödését is, valamint a regionális együttműködést támogatja az Unió a biztonság kérdése továbbra is elsődleges előrelépés történt, de természetesen ezek nem elegendőek ahogy ön is elmondta, óriásiak a feladatok, illúzió lenne azt gondolni, hogy egy ilyen rendszert néhány évvel alatt meg lehet reformálni. Ez egy hosszú lélegzetű munka, nagyon nagy elszántságot és realizmust kíván ez a részünkről. Tudni kell, hogy Kongó az Afrika második legnagyobb állama, 20 millió ember van, kb. 10 millióan foglalkoznak a biztonság megreformálásával, formálásával, és eh, itt eh, tehát, ahogy elmondtam, bizonyos előrelépés, előrehaladás történt. Gondolok itt az összes olyan feladattal, ami a katonák összeírásával, illetve a fizetési láncok nyomon követésével foglalkozik. Jogalkotási feladatok is haladnak, a, különösen a rendőrség területén. Gondolok itt arra, hogy a parlament elfogadott egy törvényt a fegyveres erők működéséről, ezt követte egy hasonló törvény utána a rendőrségre vonatkozóan. Szerintem ezt a két törvényt nagyon várták, és lehetővé teszik ezek a jogszabályok, hogy a reform konkrét megvalósítási szakaszba lépjen. Ezek kedvező jelek, és ez mutatja a két missziónak a sikerét is, és a megfelelő kongói partnerekkel nagyon fontos, hogy létrejött a bizalmi kapcsolat. Tartós előrelépés azonban csak teljes elkötelezettséggel érhető el, hogyha a kongói kormány is ezt az elszántságát bizonyítja és fontos az is, hogy a kongóiak sajátjuknak érezzék ezt a reformot, és az Európai Unió pedig tudja mobilizálni azokat az eszközöket, amelyek szükségesek a kötelezettség vállalásának teljesítéséhez. A novemb 2011. novemberében lesz elnökválasztás, illetve törvényhozási választás. Eh, fontos, hogy ebben az időszakban nem igazán lehet előrelépni, de várjuk a határozott jeleket, amik lehetővé tennék, hogy a jövőre tervezzünk és folytassuk eh, vállalásunkat a kongóiak eh, támogatása érdekében. Természetesen nem egyedül vagyunk jelen, az Európai Unió globálisan elkötelezte magát a kongói demokratikus köztársaság irányába. Vannak itten bilaterális kapcsolatok is egyes tagállamokkal, gondolok itt Belgiumra, Franciaországra, Nagy-Britannia, Hollandia és Cseh köztársaság is érintettek a bilaterális kapcsolatokban és vannak bizonyos harmadik országok is, például az Egyesült Államok, amelyek ugyancsak jelen vannak, velük is együttműködünk. Kína, Angola, Dél-Afrika is partnerek, és ez kiegészíti az ENSZ fellépését is, természetesen minden előtt a Monik, amelyik és a MONUSCO, amelyik 2010. július 1 óta van jelen. Tehát mindezen szereplő koordinációja a terepen jól működik, és azt hiszem, hogy ez az egyik olyan kérdés, amivel a delegációvezetők foglalkozni fognak. Szeretném még hangsúlyozni, hogy milyen fontos az EU-pol és az EU-szeknek a fellépése. Minőségi munkát végeznek a saját forrásaikkal, és segítik a kongóiakat, hogy reálisan végezzék ezeket a reformokat demagógia nélkül. És talán akkor most át is adnám a szót. Köszönöm. Nagyon röviden. szeretnék szólni annak kapcsán, amit ugye Walter már az általános kontextusról kifejtett, és a misszió vezetők is konkrétabb tájékoztatást tudnak adni önöknek. Ahogy hallottuk, az EUPOL Kongo 2007-ben jött létre, évente kibővítettük, és a jelenlegi mandátum az idén szeptember 30-án jár le. Folyamatban van az, hogy megvitassuk, ugye megvitatjuk ennek a mandátumnak a kiterjesztését a tagállamokkal, és a misszió fellépéseit kiterjesztenénk. Jelenleg négy pillérre épül ez a mandátum, megpróbáljuk az általános biztonsági reform folyamatát támogatni stratégiai szinten, és különös hangsúlyt helyezünk a nemzeti rendőrség reformjára és az igazságszolgáltatással való együttműködésre. Másodszorban a rendőrségi reform végrehajtását és a nemzeti rendőrség operatív kapacitását próbáljuk fokozni, illetve monitorozást nyújtunk, valamint tanácsadási segítséget. Továbbá próbáljuk a tisztviselők, a képzők, illetve a képzőrendszerek lehetőségeit bővíteni konkrét képzési programok által, és a büntetlenség ellen küzdemet folytattunk az emberi jogok terén, főleg ami a nem erőszakot illeti. Walter már rámutatott arra, hogy a misszió nagyon kicsi, 49-en vesznek ebben részt, egy ilyen hatalmas országban, és gyakorlatilag a az azonnali hatással nagyon korlátozott, amit a monitorozás, illetve a tanácsadás tekintetében teszünk, ez nem terjed ki Kongó egészére. Ugyanakkor a az eredményeinket pozitívan értékelték eddig a tagállamok több alkalommal. Legutóbb egy rendkívüli jelentés készült ugye ez év júniusában, nemzetközi és kongói partnereink által. Az új mandátum, amely folyamatban van, lehetővé tenni, hogy további konkrét lépésekre összpontosítsunk, amelyek tovább növelnénk az ismerettségünket. A, nemzeti erősz, a nemi erőszakkal szembeni fellépés ugye mindig is egy nagyon kényes kérdéskör volt. Az, Euró, az EUPOL Kongo konkrét szakemberekkel rendelkezik-e tekintetben, akik különösen ezen kérdésekkel foglalkoznak Gómában. Az új mandátum által a nemi erőszak elleni küzdelem továbbra is folyna, és egy horizontális elemé válna, amely a misszió összes pillérére kiterjedne, és ezeket befolyásolná. Ami a választásokat illeti, ezek különösen aggodalmat keltőek a mandátum kiterjesztésének egyik célja, hogy a biztonsági szektor reformjának nyomon, kis, nyomon követését folytassuk, és a biztonság ugye a választások miatt is különösen fontos. A misszió már most is kétoldalú projektekben részt vesz, ezek célja a rendőrségi kapacitás növelése. Sajnos, ahogyan önök is tudják, a Kívú és egyéb tartományokban, ugye a keleti tartományokban, Katangában folyó konfliktusok még mindig nem zárultak le, vannak még aktív harcoló felek, és éppen ezért az EURES már most is alkalmaz eszközöket ennek megfékezésére. A stabilizáció a célunk, és diplomáciai lépéseket is, diplomáciai lépések is történnek e tekintetben. Az EU-szekkel való kapcsolat, most a két misszió szorosan együttműködik, és az esetleges szinergia hatásokat kihasználjuk. Vannak olyan esetek, amikor ugyanaz a személy mindkét misszió számára dolgozik, és vannak olyan missziók, amelyek esetében az alkalmazottak összekötő funkciókat is betöltenek. Jövőre egy stratégiai felülvizsgálatot indítunk, és megpróbáljuk feltárni a további kölcsönhatások lehetőségét. Köszönöm. Merci. mon général. Köszönöm szépen, talán tábornok úr, önnek adnám akkor meg a szót. Hölgyeim és uraim, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önöknél, és a parlament Védelmi Albizottsága meghallgat, miközben a parlament ugye 500 millió európait képvisel egy stabil kongói demokratikus köztársaság stabil határokkal elengedhetetlen Közép-Afrika biztonsága szempontjából. Ez a politikai érdeke, valamint az EU-SZEK missziót ezért hozták létre 2005. júniusában, azért, hogy tanácsadást és segítséget nyújtsunk a reformokhoz a kongói demokratikus köztársaságnak. Annak idején öt 25 különböző nemzetiséget képviselő 800 tiszt vett részt a misszióban. Egészen mostanáig 48 tisztviselő, 14 nemzetet képvisel, és van még mellett egy amerikai függetlenített tiszt is, valamint 35 kongói munkatárs, akik végzik ezt a munkát. A komplementaritásra építünk a különböző fellépések között. Ez konkrétan azt jelenti, hogy egyetlen egy projektet sem valósítunk meg akkor, hogyha ezt nem közösen a kongóiakkal együtt készítjük elő. A célunk az, hogy egy megfelelő védelmi apparátust hozzunk létre, létre, amelyik tartós, és nem fog eltűnni abban a pillanatban, hogy kitesszük a lábunkat a ö, kongói demokratikus köztársaságból. Ez két évig folyik, és ez mindenképpen egy nagyon picike misszióhoz, a feladat halmazhoz képest, ami ebben az országban van. A politikai, gazdasági helyzet, ami az országban tapasztalható, lassan fejlődött a megfelelő irányba, de ez bonyolítja a fegyveres erők reformját, és még nagyobb kihívásokkal állunk szemben. Napjainkban több mint a fele a hadseregnek még mindig az ország keleti részében található, és különböző fegyveres csoportok vannak jelent. Az emberek ugyanakkor áldozatai annak is, hogy különböző strukturális nehézségek vannak, illetve konjunkturális problémák. A kongói hadseregnek egyszerre kell két nagyon nehéz feladattal megkezd, meg megküzdenie, megreformnia saját magát, és ugyanakkor több frontos harcot is kell folytatnia a missziónak a célja az volt, hogy támogassuk azok a fellépést a lázadók ellen, és tanulmányozzuk, hogy milyen módon lehet a köztársasági hadsereget megtámogatni. Két problémát láttunk azonnal. Az egyik, hogy nagyon nehéz a létszámot kézben tartani és biztosítani, a, biztonságosra tenni a fellépésüket. 343 ezer katona van, és nap, havi 10 dolláros fizetéssel 2006 óta az EUSZEK egy külön fizetési láncot alakított ki, úgyhogy a parancsadási lánc és a fizetési lánc külön váljon, és azokhoz jusson el a fizetés, akiket, akiknek ez jár és megpróbált, elkezdtük a biometrikus nyilvántartást is kialakítani. Ez nagyon gyorsan lehetővé tette, hogy meg, megemeljük a fizetéseket, mert kiderült, hogy a tényleg tényleges katonai szolgálatban állók sokkal kevesebben vannak és így most 50 dollár lett a legalacsonyabb rangú katonáknak a havi bére, ami természetesen még mindig nem elegendő. A jó irányítás ellen persze nagyon erős volt az ellenállás, ezt fokozatosan sikerült leküzdeni, de még mindig van. 2009-ben végül is 152 ezer katonát tudtunk nyilvántartásba venni. Ekkor indult egy nagyon jelentős művelet, a katonai személyazonossági igazolványoknak a kiállítása biometrikus elemekkel, ami lehetővé teszi, hogy most már véglegesen, ténylegesen tudjuk, hogy hányan vannak. Azt is tudjuk, hogy egyes egységparancsokok el nagyon ellenálltak, és kimaradtak, illetve bevettek olyan civileket is, hogy a e, létszámot felduzzasszák, és ehhez e, pénzhez jussanak. E, szeptember végében kell lezárni a katonai személyazonossági kiosztását, de azt tudjuk már, hogy az összeért személyeknek egy, egyharmada az fiktív személy volt, és ez azt is jelenti, hogy valójában csak 5000 igazi katonája van a köztársaságnak. A kiadott létszámok 75 ezer volt a kiadott személyazonosságig száma. Szeptember 30-ára ez a folyamat lezárul. Lóavásiban júniusban tartottunk egy tanácsi ülést, és akkor a legfelsőbb kongói védelmi tanács azt mondta, hogy tovább kell erősíteni a hadsereg erőinek és a rendőrségnek a megtisztítását, ami lehetővé fogja azt is tenni, hogy a dolgozók jobb életkörülmények közé kerüljenek a biztonság fenntartása alapvetően fontos, hogy egy igazi, valódi hadsereg jöjjön létre, és az megreformálásra kerüljön. Ezért az EU-szek egyéb területeken is fellépett, például a, stratégiai tanács a Honvédelmi Minisztériumban, a főparancsnokságon belül, emberi előforrás kezelés, oktatás, képzés újra beindítása, 20 év óta nincs ilyen, a büntetlenség elleni fellépés, az emberi jogok tiszteletben tartása és a nemi erőszak ellenes fellépés. Kincsasszában van a főparancsnokság és három egység, amelyek a Észak-Kivúban, Dél-Kivúban és Katangában lépnek fel tanácsadók részt vesznek egy forrásgazdálkodásban is, és a, a túlidőseket nyugdíjazzák, akiket a polgári életbe irányítanak át, illetve foglalkozni kell a rokkantakkal is, és egy megfelelő kiválasztási és felvételi politikát is kell folytani. Az EU-SZEK az oktatás területén az altisztek képzését végezte el Franciaországgal együtt, akik oktatók képzését végezte el, és ez lehetővé tette, hogy május 23-án megtörténjenek az első előléptetések is. Az EU-SZEK hasonló módon Katangában is fellép, és a kongói félel együtt kidolgozták az újraindítását az együttműködésnek, és a belga részvétellel az oktatói képzés megindult. A logisztika természetesen nagyon fontos egy olyan hadseregben, ami szinte nem létező. Az EU-SZEC hozzájárult egy megfelelő logisztikai doktrina kidolgozásához ami az egész létesítménynek az egyik magja. Legfontosabb, hogy a katonák mindenütt a fegyvereikkel ö, ö, sétálnak, és a ö, lőszereket pedig anarchikus módon tárolják. Ez komoly biztonsági problémákat vet fel a lakosság számára. Az EU-SZEG partnerként a raktározási helyek beazonosítását elvégezte, és modern fegyvertárakat, raktárakat alakítottak ki. Az is nagyon fontos, hogy az emberi jogokkal és a szexuális erőszak ellen is fellépjünk. Nagyon gyakran ezt katonák követik el. Ez a probléma, e, probléma ez 2008 óta van napirenden, és a közelmúltban kértük a COPS-ot, hogy a jövőben, úgy, ahogy ezt kongói partnereink is szeretnék, legyenek olyan szakembereink, akik kifejezetten a katonai területen dolgoznak, és tovább tudjuk kibontani ezt a tevékenységünket ami a, általában a biztonsági reformot illeti, és különösen a hadsereg reformját, az EU-szeknek nagyon nagy kihívásoknak kell ö, megfelelnie. Hatalmas az ország, és nagyon sokan a lakhelyükről elüldözötten élnek. De mindenképpen egy folyamatos politikai szándékra van szükség ahhoz, hogy ez a reform sikeres lehessen. Ö, be, elindult egy választási időszak, elnökválasztás és törvényhozhatósági választás lesz novemberben. A határidő közeletével a legfelsőbb védelmi tanács már adott konkrét utasításokat a kormánynak a tekintetben, hogy hogyan folytassák a programot, és fejezzék, fegyverezzék fel a hadsereget, és ezzel javítsák a biztonságot. Így módon a ö, meghatározták azokat a ö, kereteket, amik beilleszkedik a reform, és ezt elfogadta a parlament június közepén, és hamarosan ezek a jogszabályok kihirdetésre is kerülnek. Ez ö, lehetővé teszi majd, hogy a reformot tovább vigyük. Hozzá kell még tenni ahhoz, hogy az EU-szek nem egyedül van, hanem nemzetközi ö, szélesebb körű együttműködésben dolgozik. A monoszkónak is jelentős szerepe van ebben, és biztonsági kérdések feltétlenül szükségesek. A katonai, bilaterális katonai együttműködések is rendkívül aktívak. Az eu havi üléseket tart a, az Európai Unió tagállamok katonai ataséval és természetesen koordinálja is az EU-szek ezeket a fellépéseket az Európai Unió delegációjával a Kongói köztársaság, Demokratikus Köztársaságban. Ez mindenképpen egy hosszú távú fellépés, aminekhez elengedhetetlen erőfeszítések kellenek, párbeszéd és koordináció a nemzetközi közösség szintjén a végcél, hogy megfelelő kapacitásokat alakítsunk ki a fegyveres erők számára, funkcionális és e területek, és az életkörülményeik is javuljanak a katonáknak. Végezetül pedig egy olyan hadsereg kialakítására van szükség, ami a strukturális reformok életképességét biztosítják az EU-szekkel és más partnerekkel együtt ahogy mindig szok, mondani szoktam, Afrikában türelmesnek kell lenni, de nem szabad megalkuvónak lenni. Merci, mon Köszönöm szépen. Rikir úr következik, aki az EUPOL misszió vezetője. Elnök úr, eh, az Európai Parlament Biztonság és Védelmi Albizottsága, képviselő urak és hölgyek. Üdvözlöm Önöket, és örülök, hogy alkalmat adnak nekem arra, hogy bemutassam az EUPOL RDC missziót. Ez a misszió az EUPOL Kinshasa misszió követője, ez volt az első rendőrségi misszió az Európai Unió részéről Afrika területén. Ez az EUPOL Kinshasa 2005. áprilisa és 2007. júliusa között zajlott. A feladata kettős volt, egyrésztről képezte és támogatta a választások körüli biztonságot, és a második célkitűzése az volt, hogy reformokat hajtson végre ezen a területen. Az Eupol Kinshasa misszió megalapozta a közös reflexiós csoportokban való részvételével, a rendőrség reform folyamatának nyomon követési bizottságát, amely jelenleg dolgozik Kinshasa-ban. Az EUPOL DR Kongó 2007. júliusában váltotta fel a korábbi missziót, és jelenleg is működik a helyszínen. Ez a misszió 49 szeméből áll, Ebből 25 rendőrségi szakértő és 21 civil szakértő van. Személyzetünk 33%-a nő, tehát megpróbáljuk tiszteletben tartani a nemek közötti esélyegyenlőséget e a tekintetben. Az EUPOL Erdély Kongó misszió mandátuma a biztonsági ágazat reformjára, a rendőrségre koncentrálódik kapcsolatban az igazságszolgáltatással melyek a nagy feladatok a jelenlegi mandátumban. Négy nagy célkitűzésünk van. Először is hatékonyan támogatjuk a reformfolyamatot a biztonsági ágazatban, különös figyelemmel a rendőrség reformjára, és ennek kapcsolatára az igazságszolgáltatásra támogatjuk a rendőrségi reformnyomon követési bizottság munkáját. Tanácsokat adunk a kongói nemzeti rendőrségnek, amikor is létrehozzák ennek a reformnak az elemeit és hozzájárulunk az igazságügyi minisztérium és a belügyminisztérium közötti kapcsolatok létrehozásához a rendőrség reformja keretében, és miniszterközi koordinációt is tartunk a biztonsági ágazat reformját illetően. Ezen kívül támogatjuk a rendőrség reform folyamatát, operatív képességének e megerősítését. Ezen kívül támogatjuk a kongói nemzeti rendőrség megerősítését, illetve auditját támogatjuk a ö, lakossághoz közeli rendőrség kialakítását a belga nagykövetség segítségével bilaterális kapcsolatok keretében. Ezen kívül támogatjuk a technikai és tudományos rendőrség nemzeti hálózatának kialakítását, szintén az operatív képességek megerősítése tárgyában, a harmadik rész pedig a kongói nemzeti rendőrség szakértelmének megerősítése, a képzők képzése specializált képzéseket tartunk különböző területekben, területeken, támogatjuk az európai és a bilaterális kezdeményezéseket az EU tagállamai részéről, a választások biztonságos tétele érdekében, támogatjuk a ö, re, kongói nemzeti rendőrség képzését, és képzési könyveket, kézikönyveket dolgozunk ki. Az eu dolgozza ezeket ki szoros együttműködésben a kongói nemzeti rendőrséggel. És végezetül a mandátumunk negyedik része, támogatjuk a büntetlenség elleni harcot, az emberi jogok területén és a szexuális erőszak elleni küzdelmet mi az a mérleg, amit megvonhatunk az EUPOL Erdély-Kongó misszió esetében, miután néhány éve már működünk, és néhány hónapja az én felelősségem alatt. Ez a misszió támogatta a kongói nemzeti rendőrség reformját, létrehozott egy reformfolyamatot a kongói nemzeti rendőrség keretében, ez egyedülálló, és ezt minden partner elismerte. A kongói nemzeti rendőrség ehhez tartozik a, a civil társadalommal való kapcsolat is. A Kongói Nemzeti Rendőrség jelenleg a koncepció kialakításáról áttért a reform valódi gyakorlati végrehajtására. Szintén részt veszünk, mégpedig nagyon aktívan ezen egyeztető bizottság létrehozásában a miniszterek közötti munkát megkönnyítve, valamint a Kongói Nemzeti Rendőrség reformjával foglalkozó nyomonkövetési bizottságban, amely éppen most szerveződik újjá, és kizárólag majd a reform nyomonkövetésével fog, fog, fog foglalkozni. Ez a bizottság, amely 2007-ben jött létre, az EUPOL Kinshasa misszió követ missziót követően. Most bevégezte a három éves cselekvési tervét, és szintén sokat dolgozott a szervezet újra szervezésén, melyet a parlament július 13-án június 13-án fogadott el, és ez egy fontos szakaszát jelenti a kongói nemzeti rendőrség megreformálásának hiszen ezen reformfolyamat végrehajtásának kezdetében mi nagyon szorosan együttműködünk, munkacsoportjaink révén, a brit együttműködésben az EFID-val, valamint az európai delegációval, úgy szintén kongói partnereinkkel, a kongói nemzeti rendőrség részéről, továbbá a MONUSCO rendőrsége az UNPOL-lal. Ezen munkacsoporton belül megvetjük a, végrehajtá, a reform végrehajtásának alapjait. Az EUPOL is részt vesz ebben egy egység keretében. Operatív szinten, a helyszínen, kevésbé koncepciózus módon, de konkrét, konkrétebben a 2007-2011-es mandátumunk végéhez közeledik. Körülbelül ezer kongói rendőrt képeztünk ki 50 speciális konferenciát tartottunk valamennyi megyében, különösen Kinshasa megyében, Észak-Kivóban és dél -Kivúban. Ezen képzések nagy része közvetlenül kapcsolódik az emberi jogok előmozdításához és a büntetlenség elleni küzdelemhez a szexuális erőszak esetében. A rendőrökre és a bírákra irányultak ezek a képzések főként, Ezen kívül nagyon sok képzőt képzünk ki, és rendőröket úgy szintén, akik a technikai tudományos rendőrség kötelékébe tartoznak a kongói nemzeti, nemzeti rendes, rendőrségben. Milyen jövőbeli perspektíveink vannak a misszió mandátumát illetően? Az új mandátum meghatározását a tagállamoknak rendelkezésre állítjuk majd, két alapvető pillére nyugszik ez az új mandátum. Az, a kongói hatóságokat segítenünk kell a biztonság megteremtésében, a rendőrségi reformfolyamat végrehajtásában, szoros együttműködésben a nemzetközi partnerekkel. A második pont támogatni kell a, rendőr, a kongói rendőrségi kapacitás megerősítését megfelelő monitorozás alapján és képzés segítségével segíteni kell a kongói hatóságoknak, hogy milyen ö, igényeik vannak a kongói rendőrségnek a Kinshasai Rendőrakadémiával össze együttműködésben. Minden területen együtt kell működnünk a kongói nemzeti rendőrséggel, ez a két fő pont, és harmadsorban egy transzverszeris pillért kell létrehoznunk a büntetlenség elleni küzdelem érdekében, különösen a szexuális erőszak esetében. Ez a transzverszeris pillér támogatja a büntetlenség elleni küzdelmet az emberi jogok és a szexuális erőszak területén, és az megerősíti a kapcsolatot a rendőrség és az igazságszolgáltatás között. Még inkább támogat támaszkodunk a kongói rendőrség kapacitásaira és egy következetes fellépésre a szexuális erőszak elleni fellépésben. A büntetlenség és a szexuális erőszak elleni küzdelem a mindenségét áthatja, ez egyfajta vertikális pillér, amely néha elszigetelődik, az európai delegáció vezetője utalt rá, hogy a többi partner is nagyon nagy szakértelemmel rendelkezik a szexuális erőszak elleni küzdelemben, így a büntetlenség elleni pillért egy horizontális területé akarjuk átformálni, integráljuk a szexuális erőszakok, erőszak elleni küzdelmet ebbe, és az emberi jogok előmozdítását. Ez megjelenik a képzés minden képzésre irányuló valamennyi tevékenységben. Ez a horizontális pillér hozzájárul a koordináció javításához a rendőrség és az igazságszolgáltatás között, hiszen a belügyi és igazságügyi miniszter képzésében is részt veszünk, az igazságügyi rendőrség, illetve az államügyészség kapcsolat vonatkozásában felvetődtek kisebb nehézségek, az a törvény elfogadását, illetően mi kapcsolatban állunk velük. Azt hiszem, hogy nagyjából felvázoltam mindent. Köszönöm szépen, hogy megadta nekem a szót, és rendelkezésükre álló kérdések megválaszolása céljából. Elnök, köszönöm szépen. két felszólalással zárjuk, amelyek akadémikusabb jellegűek, de szintén konkrét tapasztalatokon alapulnak az erdészét illetően. Martinelli asszony, aki a Nyílt Társadalmi Intézet részéről vesz részt, szintén az EUSZEK keretében volt alkalma dolgozni, és továbbra is foglalkozik a kormányzás, az emberi jogok a nők jogainak kérdéseivel a Nyílt Társadalom Intézetben az afrikai területen. Önnek adom meg a szót. Uh, köszönöm szépen, és köszönöm a Biztonsági Albizottságnak is, hogy ö, olyan hozzászólásokat is lehetővé tesznek, amik nem intézmények. Angolul fogok hozzászólni, remélem ez nem okoz problémát. Néhány dolgot szeretnék felvázolni, amikről a misszióvezető már említést tett, az EU-szek erősségeiként említette, illetve hogy milyen gyenge pontok vannak abban a kontextusban, ahol ezek működnek a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és bizonyos javaslatokat is szeretnék tenni további területekre, amikre szerintem szükség lenne az egyik dolog, amit hozzá szeretnék tenni az eredmények eh, kapcsolatban, a bizalom eh, szintje, ez a bizalom, amit élvez ez a misszió a kongói hatóságok és eh, katonai hatóságok részéről. Ez nagyon jól rámutatja, hogy az SSR-nak hosszú távú elkötelezettségnek kell lennie, és azt is, hogy ugyanabban az területeken dolgoznak, mint ahol a vezetőség. Tehát gyakorlatilag megosztják ezeket az épületeket. Fontos még az, hogy sajátjuknak tekintsék ezt. A néhány hónap alatt, amíg ott voltam, láthattuk, hogy ha nem érzik sajátjuknak ezt a programot, akkor ez nem működik. A kongolyak azonban kezdettől fogva részt vesznek ebben a projektben és ez magasabb szinten is nagyon fontos. A harmadik erősségi pont, amit sokszor alá szoktak becsülni, az az, hogy az EU-szeg amióta jelen van, és legitimizálta a változásokat a védelmi rendszerben. Ezek az eredmények nagyon jelentősek, különösen figyelembe veszük, hogy mekkora feladatok vannak, de ugyanakkor nagyon nagy az ellenállás is, különösen legfelsőbb szinten a hierarchiában. És Az eu nek például dolgozott a kifizetési láncokon, és a katonai számvitelt is átalakították. Tehát az volt, hogy ha, ha hatékonyabb módon kerüljenek a fizetések kiadásra, és szakképzett személyek is vannak, de vannak szakképzetlen könyvelők is. A másik dolog, hogy az EUSZEC egy központilag lét, számítógépesített rendszert hozott létre, létre egy adatbázist, és az adatbázist is finomította a szabott, ugyanakkor több alkalommal is gyakorlatilag meg elszabotálták a számítógépes rendszert, és, és nem tudták kiosztani például a személyigazolványokat olyan ütemben, ahogy ez szükséges lett volna a feladatok ellátásához. Ennek az ellenállási taktikának az egyik következménye, hogy a fizetéseket továbbra sem fizetik rendszeresen és hatékonyan, nem mindig jutnak el azokhoz, akikhez kellene, hanem valaki másnak elmegy a saját zsebébe. Alacsonyabb hierarchikus szinten pedig elszigetelődnek a felelősök. És ez a taktika mutatja, hogy a a hatékonyság nem tud érvényesülni, és vannak, akik haszonélvezői ennek a helyzetnek. Brüsszelben és másod is azzal foglalkoztak, hogy a technikai szempontokat vettük figyelembe, és projekt alapú megközelítést igyekeztünk alkalmazni. Ez érthető, mert ahhoz, hogy a jelenlét megvalósuljon a Kongói Demokratikus Köztársaságban, meg kell felelni a kérdéseknek. Ugyanakkor vannak hiányosságok, elsősorban a politikai szándék, a béke építés és az államépítés. Ez egy hosszú távú kötelezettségvállalás, és a demokratikus kötelezettség sok is kritikus. Nem lehet ezt megfelelően kifejleszteni probléma jellegű megközelítés nélkül. Fontos, hogy konzisztensek maradjunk, ezért a projekthez kapcsolt szerepek nagyon fontosak, a projekthez kapcsolódó munkának a koordinációra kell, hogy épüljön, a, úgy, ahogy ezt már Stevens nagykövet úr elmondta. És a különböző eszközök között jobb kapcsolatot kell kiépíteni. A tanácsadási szerep már csak azért is kulcsfontosságú, mert az ország hatóságai így felelősséget vállalnak az SSR projektért és végezetül a projekthez kapcsolódó megközelítés, a válságkezelés és a CCSDP szempontjából többletértéket jelent, és bevonja azon szakértőket, akik hatékonyabban feléphetnek a béke megteremtése céljából. Ami a mandátum hatékony megvalósítását illeti, ezt a brüsszeli, illetve a tagállambeli dinamika is akadályozza. Egyfelől ugye nehéz kellő személyzetet találni, ezt már megjegyeztük, aztán a nyelv is nagyon fontos kérdés, a tagállamok egy nyelvi képzésre küldik az embereket, úgy tűnik, mert nem mind beszélnek megfelelően franciául, és a kongói fél ezt sértésként értelmezi, aztán a személyzet kulturális szempontból nem elég figyelmes a helyi sajátosságok iránt. Tehát nevetséges dolog például pontosságot, vagy a nemekkel emberi jogokkal kapcsolatos kérdések tekintetében az északi megközelítést elvárni tőlük a katonai, civil aspektusok szempontjából inkább a katonai aspektust helyezik előtérbe. Szeretnék rámutatni ugyanakkor arra a tényre is, hogy a katonai személyzet egy nagyon fontos része a missziónak, mert így a kongói fél tiszteletét tudják kiérdemelni, hiszen jobb velük az együttműködés, és bizonyos katonai szakértelmet egyszerűen a polgári szakértelem nem képes helyettesíteni. Ami a nemek közti egyensúlyt illeti, úgy gondolom, hogy a helyzet javult, amióta elhagytam a missziót, ugyanakkor további erőfeszítéseket lehetne tenni annak érdekében, hogy nők is csatlakozzanak a misszióhoz, és ott is maradjanak, ugyanakkor a családok szempontjából jobb körülményeket kellene teremteni. Ez a fajta család kedvező politika azonban némileg ellentmond a jelenlegi helyzetnek. Ugyan ami a pénzügyi forrásokat illeti, a stratégiai felülvizsgálat hangsúlyt helyezett a projekttel kapcsolatos munkára, ugyanakkor az emberi jogok helyzete, a nemekkel kapcsolatos kérdések szempontjából nincsenek különálló független források. Az EU hosszú ideje hangoztatta azt, hogy a polgári, katonai, emberi jogi nemekkel kapcsolatos kérdéseket meg akarja valósítani, ugyanakkor ami a helyszínt illeti, ott nincsenek kellő források ahhoz, hogy megfelelően lehessen ezt a munkát elvégezni. A misszió már évek óta azt kéri, hogy a szakértők nem az eu nem, ne az EU-pol hatáskörébe tartozzanak, ugyanakkor az emberi jogi jogsértések szempontjából teljes körű szakértőkre volna szükség, akik csak ezzel a kérdéskörrel foglalkozzanak, viszont nincsenek kellő alkalmazottak e tekintetben, ami pedig a kommunikációt illeti, elég jó a koordináció az EU delegációval, még mindig a kísérleti szakaszban tartunk, Ugyanakkor eh, úgy gondolom, hogy eh, a főadiszállások, a, tehát Brüsszel és a helyszín közti kommunikáció nem mindig eh, megfelelő. Ez nem feltétlenül az eu hez kapcsolódik, de ez a fajta kommunikáció nem működik megfelelőképpen. Azt javasoltuk, hogy, a, hogy legyen egy összekötő tisztviselő a misszió és a brüsszeli döntés hozatali struktúrák között. Nagyon fontos, hogy legyen egy olyan személy, aki az EU struktúrákat is jól ismeri, és magát a missziót is, egy ilyen személy egy hozzáadott értéke az lehetne, hogy az intézmény közilabirintusban jobban eligazodna, és ez ennek a nem ismerete akadályozhatja a kommunikációt. Fontos lenne ezt megfontolni, és lassan a végére érek. Ami a missziónak az értékelését illeti ezt, röviden már érintették mások is. Azt hiszem, hogy nincs egyértelmű iránymutatás és módszertan az értékelések elvégzésére. A stratégiai felülvizsgálat nagyon fontos, és elég kimerítő jellegű volt, ami meg, meg is lepett. Ugyanakkor az egyértelmű iránymutatás azt is jelenti, hogy ezen javítani kell. Nem hiányzik a nyilvános közzététel, tehát nem lehet felelősségre vonni az intézményeket azon következtetésekért, amelyekre jutnak az értékelések elvégzésekor, illetve ami a meghozandó intézkedéseket illeti, itt sincs kellő felelősségre vonás. A közös értékelések szerintem nagyon fontosak, a parlamentet be kellene vonni az ilyen értékelésekbe, valamint civil szakértőket is Tudom, hogy vannak eh, kényes kérdések, ugyanakkor a módszertan egyértelműen meghatározhatná, hogy a különböző szereplők fellépése az értékelésnek mely területe jelentene hozzáadott értéket. Ami pedig a mutatókat illeti, lehet, hogy eh, ezekben most nincs idő eh, belemenni, de hiányzik az egyértelmű, egyértelmű módszertan az adatok összegyűjtésére vonatkozóan is. Az intézmény közi kapcsolatrendszer szempontjából úgy gondolom fontos lenne meghatározni pontosan azt, hogy a CSDP kezdeményezéseket a hosszú távú kezdeményezésekhez hogyan kössük jobban, és természetesen a rövid távú, hosszú távú hatásokat is értékelni kell. Egy stratégiai keretet kellene kidolgozni, ez 2005-ös hatos tanácsi és bizottsági dokumentumokra épül. Fontos lenne a parlamenti ellenőrzést is fokozni, az ilyen missziókat ellenőrizni kellene, és ebbe is be kell kapcsolni az Európai Parlamentnek, de ami a mandátumot illeti, illetve azt, eh, hogy hatékonyabb eh, együttműködés kell a helyi parlament és a misszió részvevői között. Ezt eh, eddig elhanyagolták, tehát demokratikus ellenőrzés nem vették eddig kellően figyelembe. Végezetül pedig a parlamentnek komoly szerepe lehet abban, hogy kellő finanszírozást kapjon a misszió. A személyzeti kérdéseket is szem előtt kell tartani, bizonyos pénzügyi autonómiát kellene biztosítani a misszió vezetőjének, és lehetővé kellene tenni számára, hogy a toborzásnál, a felvételnél is bizonyos autonómiát kapjon. Aztán a nemek közti aspektusokról már szóltam, és ami a megöresedett posztokat illeti a döntéshozatali struktúrákban, Brüsszelen és a helyszínen, az erőforrásokat, a szakértelmet össze kellene kapcsolni, és fel kellene használni a korábbi szakértők szakértelmét, ez csak néhány észrevétel lenne, de nagyon szívesen kitérek ezekre még. Bien, merci beaucoup. Köszönöm szépen. Most pedig Zsüster úr következik a Löveni Katolikus Egyetem részéről, akinek szintén van helyszíni tapasztalata az ORDC keretében számos cikket publikált a PSDC misszióról Afrika ezen részében, megadom önnek a szót. Um, Köszönöm szépen a meghívást. Elemzésemben én a rendőri misszióra összpontosítani a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és három dolgot szeretnék kifejteni. Egyfelől a stratégiai megközelítést, aztán a sajátos kongói kontextus, amelyben ez a misszió megvalósul, és végezetül az egyéb európai és nemzeti, nemzetközi szereplőkkel való koordinációt. Ami a stratégiai súlypontot illeti, természetesen ugye az EU kül- és védelmi politikájában ez a leglényegesebb kérdés. Ugye a részt veszünk 2007 óta a kongói biztonsági reformban. A misszió aktív volt a rendőrségi reformban is, és nem becsülhetjük alá azt, hogy milyen jelentős szerepet töltött be az állampolgárokhoz közeli rendőrség kidolgozásában, illetve ezen koncepciónak a kongói rendőrségen belüli meghonosításában. Jogi és szabályozási keretet is kidolgoztunk, és ennek szerepe van a nemekkel kapcsolatos erőszak elleni küzdelemben. Komoly szerepet töltöttünk be tehát a rendőrségi reform nyomon követésében is. Ami a koncepció kidolgozását illeti, gyakorlatilag a végére értünk ennek a folyamatnak, a misszió azonban más közeli aspektusokra is kitért a képzés, hogy ez egyik legfontosabb és leglátványosabb aspektus. Nagyon pozitív az, hogy a misszió komolyabb hangsúlyt helyez a képzésre, illetve ennek a helyszínen való fontosságára eljutottunk már oda, hogy nem annyira a koncepciókkal foglalkozunk, hanem a gyakorlati megvalósítással. Ami pedig a képzés megvalósítását illeti, részt vettünk Kinsaszában a belga félel együtt a rendőrség kiképzésében a gyors beavatkozású rendőrség kiképzését az EU és Franciaország kezdte, és két egyéb rendőrségi egység létrehozásában is részt vettünk. Ezek, ezen egységek a nemek elleni erőszakkal foglalkoznak. Ugyanakkor oda kellene figyelnünk arra is, hogy milyen korlátokkal küzd ez a misszió, már ami a mandátumot és a forrásokat illeti. A mandátum azt hiszem, hogy túl sok cél elérésére törekszik, és túl sok projekttel foglalkozik. A források pedig túlzottan korlátozottak, hogy akár a mandátum egyetlen célját is elérjük, főleg miután a források jelentős részét a, ref, a rendőrségi reform nyomon követésére szánjuk. A példák, amelyeket említettem, ezek jelzik, hogy milyen korlátozottan állnak rendelkezésre a források, és ezért további kétoldalú hozzájárulások is szükségesek a tagállamok részéről, illetve egyéb kétoldalú projektek is szükségesek, amelyek keretében az EU-pol komoly szerepet tölthet be, és így elérheti egyik célját, amit ugye említettem, a gyors beavatkozású rendőrség megteremtését, amelyet az EU és Franciaország delegációja kezdeményezett, és az EU-pol delegáció ebben részt vett. Illetve van egy másik projekt is, az állampolgárokhoz közeli rendőrség megteremtése, ebben az EUPOL részt vesz, de ez kiegészítő belga támogatás nélkül nem lett volna lehetséges. Továbbá a mandátum mindig rövid távra szól, legfeljebb egy-két éves időtartamra, míg a rendőrségi reforma kapcsolatos kihívások, illetve a misszió célkitűzései hosszú távra szólnak, és hosszú távú nyomonkövetést igényelnek. Ez kapcsolódik a sajátos kongói helyzethez is, amelyben ez a misszió működik. Ez pedig a második nagyon fontos elem, amely kihatással van az, Europol, az EUPOL missziójára, és az egyéb nemzetközi felek részvételére a kongói reform, a rendőrség reformjában. Amikor a kongói helyzetről beszélünk, először is szem előtt kell tartanunk azt, hogy mennyire eltérő ez a helyzet a mi sajátos helyzetünktől. A rendőrségi reform nem állhat önmagában, hanem ezt egyidejűleg kell az infrastruktúra, a pénzügyi reform és az igazságszolgáltatás reformjával tekinteni. A közutak katasztrofálisak, és megfelelő fizetéseket kellene biztosítani a rendőröknek, illetve a közbiztonság hiánya is nagyon sújtja a kongói lakosságot. Egy másik dolog, amit nagyon fontos megértenünk, az az, hogy jobban meg kell értenünk azt, hogy a kongói hatóságok hogyan kezelik a külső partnereket. Főleg egy olyan kényes tekintetben, mint a biztonság. A kongói hatóságok inkább kétoldalú megállapodásokat szeretnének a többoldalú megállapodások és a multilaterális koordináció helyett. De én úgy gondolom, hogy itt nem pusztán a komoly hatóságok politikai akaratának hiányáról van szó, hogy miért nem preferálják a többoldalú együttműködést, hanem inkább egyfajta stratégiáról van szó, mert a multilaterális együttműködés során, során az együttműködő felek kiátszhatják egymást. Az európai résztvevők kapcsolata a kongói hatóságokkal az európai felek, valamint az egyéb nemzetközi felek közti koordinációt jobban kiemelik, és ennek kapcsán eljutok akkor a harmadik ponthoz is. Van egy nagyon kényes kérdéskör, ez az európai egy koordináció. Az új Lisszaboni szerződés jelentősen javítja a koordinációt, valamint a koherenciát az EU kül- és biztonságpolitikájában, legalábbis papíron és itt Brüsszelben. Ugyanakkor a helyszínen Kongóban a koordináció nem alakult még ki kellőképpen. Két fontos aspektus akadályozza az európai koordináció sikerét Kinsaszában. Először is a különböző projektek és programok, amelyeket a tagállamok hajtanak végre, ezek gyakran akadályozzák az európai kezdeményezéseket, főleg amikor európai tagállamok kétoldalú programokat fejlesztenek ki, mert sokkal több forrás szentelnek ezeknek, mint a közös EU politikának. Ennek eredményeképpen az EU politikák mint ez a misszió, alárendelt a kétoldalú projektekhez képest. Egyértelmű az is, hogy a, azon tagállamok, amelyek ilyen kétoldalú projekteket hajtanak végre, ezek nem szabad, hogy akadályozzák az EU-s missziókat. És tavaly is láthattuk ezt, amikor a jelenlegi mandátum tárgyalásáról volt szó. A második dolog pedig, ami akadályozza a koordináció sikerét, ez az, hogy különbséget teszünk a politikai és diplomáciai felek között egyfelől, valamint a technikai szolgáltatás nyújtók között másfelől. Ez akkor válik egyértelművé, amikor megnézzük például a brit szerepvállalást a kongói rendőrség reformjában. A Nemzetközi Fejlesztési ö, ö, Osztály finanszírozza ezt, a PricewaterhouseCoopers az, amely 40 ezer fontnak megfelelő projektet hajt végre, és napi szinten ápolja a kapcsolatokat a kongói rendőrségi hatóságokkal. Ezáltal a PricewaterhouseCoopers nagyon fontos technikai szereplővé válik, és az ilyen felek a formális európai koordinációban nem kapnak helyet. Felmerült tehát a kérdés, hogy akkor az EUPOL misszió milyen szereplőnek minősül. Ez a helyzet kevésbé egyértelmű, noha az EU-pol egy politikai, diplomáciai szereplőnek tekinti magát, nem pedig egy technikai szolgáltatás nyújtónak, szolgáltatónak. A forrásokon múlik az, hogy képes-e a céljait elérni. Az a koordináció politikai szinten nyilvánul meg technikai szolgáltató nélkül, és gyakran anélkül, hogy az EU-pol részt venne ebben. Ez természetesen nem mondható el a CSRP bizottságban, amelyet a kongói hatóság elnököl, és amelyben az összes érintett fél részt vesz. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy az összes érintett európai féle való koordináció, tehát a technikai szolgáltatás nyújtókkal is szükséges a nyomonkövetés szempontjából, és ugyanez mondható el a reform végrehajtása szempontjából is. Tehát nagyon fontos lehetőségek nyílnak még a javításra, a helyzet javítására. Be kell vonni az összes uniós és nemzetközi partnert is ebbe. A politikai diplomáciai szereplők közti különbségtétel, illetve a technikai, operatív szereplők közti különbségtétel mellett ez is fontos. Tehát összességében véve a kongói ref, rendőrség reformja profitálna abból, hogyha a mandátum a projektek és a mm, célkitűzések számában korlátozott lenne, ugyanakkor kevésbé eh, függne ezeknek a kivitelezése a tagállami támogatásoktól. És egyéb projektekkel is ezt össze kellene kapcsolni, mert ezek növelnék a misszió hasznosságát, ugyanis a különböző európai projektek így jobban valóra válhatnának, és a projektek megvalósítása általánosságában véve is eredményesebb lenne. Ezáltal pedig nagyobb lenne a hajlandóság arra vonatkozóan, hogy az európai partnerek egymás között jobban koordináljanak, és ismertebb is válna az európai fél. A koordinált európai szerepvállalás ugyanígy erősíteni az Európai Unió pozícióját is, illetve a kongói hatóságokkal való kapcsolatai is javulnának. Ezáltal pedig a biztonsági ágazat reformját jobban végre lehet hajtani. Köszönöm. Köszönöm szépen ezeket a hozzászólásokat, amelyeket én mindenképpen nagyon figyelemre méltónak találtam, és egymást kiegészítőnek. Nagyon sok mindent lehetne még elmondani, Összesen két dolgot szeretnék elmondani, különösen Martinelli asszony hozzászólásával kapcsolódva Ön nagyon hangsúlyozta a kulturális elemeket, mind a személyzetnek a felkészítése kapcsán, és azt akartam mondani, hogy a politikai és operatív jelenlétük szempontjából, mert nagyon mások a helyzetek, mint a mi szokásos országainkban, és ez természetesen egy nagyon nagy illeszkedési képességet is megkíván túl a tapasztalatokon a két misszió kapcsán azt mondhatom, hogy a, legalábbis a misszió vezetők olyanok, akik jól ismerik a Kongói Demokratikus Köztársaságot, gyakran és hosszú ideig tartózkodtak ott, és ez egy olyan plusz, ami ehhez a feladathoz mindenképpen szükséges. Az egyéb személyzet, akikkel együtt dolgoznak, rendőrök, katonák vagy polgári személyek, kérdés ugye, hogy ott is van-e megfelelő kongói vagy helyi hát, háttér, vagy pedig vannak-e olyan rendszerek, ami sok esetben előfordul egyes misszióknál, hogy egy bizonyos túl gyors rotációs megoldás van, ami azt jelenti, hogy végül is nehéz egy úgynevezett jól képzett, tapasztalt és akklimatizálódott kemény magot létrehozni. A második dolog az pedig a koordinációs kérdésekhez kapcsolódik, amik mindkét hozzászólásban nagyon jelen voltak, és ami egyébként hangsúlyozásra került már Stevens nagykövet úr által is az általános CNPD hozzászólásában. Azt hiszem, hogy valamennyien megben megvan ez a szándék a jobb koordinációra való törekvés. Én egy kicsit a ezeknek a struktúráknak az ügyvédjeként lépnék fel. Tehát itt azt hiszem, hogy az időelemet is látni kell. Ezek a struktúrák mind rendkívül újak, a struktúrák integrációs folyamata is nagyon új és azt hiszem, hogy valamennyien osztozunk a végcélban, hogy legyen egy olyan gépezetünk, egy olyan architektúra, ami olajozottan működik, és lehetővé teszi a jó koordinációt azonban ez nyilvánvalóan időbe fog telleni. És végezetül említette Martinelli asszony a különböző ellenállásokat, azt mondhatnám, hogy hát nem kell ezen meglepődni, hogy ellenállásba ütköznek a KBVP missziók különösen az eu amely elő, elsősorban foglalkozott, ugyanakkor mégiscsak nagyon pozitív visszhangra talált a kongói katonai feleknél. Jól elfogadott volt, legitimnek tartották. Ebből azt vonhatom el le, hogy azok az ellenállások, amivel találkoznak, azok elszigetelt jelenségek, konjunkturálisak, amikor valamilyen nagyon konkrét érdekeket sért a misszió, vagy pedig olyan -e a helyzet, ahol az ellenállás politikaibb és globálisabb jellegű, esetleg esetleg tervezett is bizonyos értelemben, vagy mi a véleménye e tekintetben. És esetleg a tábornok urat is megkérdezném, hogy milyen típusú ellenállást tapasztalnak. Elkerülhetetlen és eseti, vagy pedig ennél strukturáltabb ellenállásról van ez szó. Ezek azok a kérdések, amiket én szerettem volna feltenni. Többen hozzászólom is van, Rampner asszony. Köszönöm szépen. Először is nagyon köszönöm, hogy ellátogattak ide. Azt hiszem, hogy fontos vitázni még akkor is, hogyha nem mindig aktuális dolgokról ebben a pillanatban. Ez mindenféleképpen fontos folyamat marad. Néhány kérdésem lenne, amelyekről már némi szó is esett. Az első kérdésem a mandátumra vonatkozik a kettő közül, önök közül valaki említette, hogy ez változott, ez a mandátum. Önök, vel, hogyha önök választhatnák meg a mandátumot, mit változtatnának? Vagy úgy hagynák a mandátumot, ahogyan az jelenleg kinéz, ez megfelelő-e? mert számunkra fontos ezt megismerni, hiszen parlamentként mi nem kérhetjük a mandátum változtatását. Nagyon fontos megismernünk az önök benyomását a mandátum kapcsán. A második kérdésem az erőforrásokkal kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy Martinelli asszony helyesen említette az ezzel kapcsolatos kérdést, azaz, hogy több forrásra lenne szükség, és akkor a parlamentnek kell ebben az ügyben beavatkoznia. Ez valószínűleg egy elfogadható kritika parlamenti képviselőként számunkra. Misszióvezetőként önök mit gondolnak, hogy valóban szükség van erre, hogyha nagyon sokat emelünk a forrásokon, van, van -e egyáltalán valamilyen mozgásterük, néhány ezerrel több, azt hiszem, hogy nem változtat sokat, hiszen olyan nagy dimenziójú misszióról van szó, hogy itt valóban nagy forrásokra van szükség. Néhány ezer az, amit lehetőség lenne, néhány milliárdra valószínűleg nem, ami változtathatna valóban a dolgokon. Érdekesnek tartom a demokratikus ellenőrzés kérdését, az Európai Parlament valóban vitázik ezekről a kérdésekről, de a kongói parlament mennyiben van bevonva ebbe a két misszióba, erről is szeretnék többet megtudni, és egy utolsó kérdés. Kicsit meglepett, nem is tudom, hogy ki Stevens. Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on peut pas y aller avec des... Je sais pas du tout comment ça se passe. Ki említette a családpolitikát ez a missziók vonatkozásában? Azt hiszem, hogy jó lenne itt az emberjogi és a nemek közötti esélyegyenlőség feladatot is jobban integrálni, ez csak néhány észrevétel. Aztán itt az intézet, amely itt van a körünkben, az is adott ezzel kapcsolatos iránymutatásokat. Mindenképpen örülök, hogy itt vannak, és örülök ennek a vitának. Elnök Gualtier úr következik. Elnézést kérek, elveszítettem a vita első részét, mert egy másik szakbizottságba kellett mennem szavazni. Két szempontot szeretnék érinteni. Az első, feltéve, hogy erről még nem ejtettek szót a napirend ezen pontjának elején, azaz, hogy hogyan értékelik a következő elnökválasztások kihatását a politikai helyzetre. Itt ugye szó van a béke megállapodások alkalmazásáról, a kényes egyensúlyról, a különböző politikai, etnikai ö, felek között, amelyek oly annyira bonyolultá teszik Kongóban a helyzetet. Lát, láttam ezt az előkészítő dokumentumot, és a választási törvény módosításáról is olvastam, csak egyetlen forduló lesz a jövőben. Ez Kabilát erősíti, de esetleg nem ösztönzi a szélesebb körű szövetségek, politikai szövetségek létrehozását. Ez inkább egy politikai jellegű megjegyzés részemről, de azt hiszem, hogy ennek erős kihatása van arra forgatókönyvre is, amelynek körülményei között önök dolgoznak. Ami viszont a missziókat illeti szűkebb értelemben, egyetértek az utolsó felszólalónk észrevételeivel, az alapvető problémát illetően, ami ugye a tagállamok fellépéseinek koordinációjára vonatkozik. Ez egy döntő pontnak tűnik számomra. Az ennyire szorosan körülhatárolt missziók, amelyeknek szinte sebészi pontossággal meg vannak határozva jellemzői. Nos, ezeknek van-e önállóságuk, van-e szerepük, sikerre való képességük ilyen körülmények között? azon struktúrákon túlmenően, amelyek ezen missziókat felügyelik, képesek-e tehát ezek a missziók új eszközeikkel Brüsszelben de akár Kongóban is egy általános stratégia részeinek tekinteni magukat. Tekintettel itt az erőforrások súlyára is, amelyeket például a fejlesztési alapból Kongóra fordítunk. Nos, az EU új delegációját tekintve a misszióknak mennyiben sikerül részt venniük egy olyan vitában, amely aztán az EU-nak adja annak a feladatát, hogy a szinergiákat erősítse az egyes felépések között, amelyeket esetlegesen a tagállamok fogalmatosítanak. Hogyan lehet tehát meghaladni az esetleges átfedéseket ezen tagállami felépések között? Merci, Madame Köszönöm szépen, asszony következik. Szintén köszönetet szeretnék mondani az átfogó bevezetésért egy megjegyzés az elejéhez kapcsolódva. Nagyon sok szó esett a kulturális feltételekről, a kulturális feltételek kontextusáról, a gazdasági körülmények között. Kicsit kevésnek tűnt számomra ez, viszont, tehát hogy a bevetésekről nem szóltunk politikai kontextusban, tehát a e, rezsim politikai céljaitól való függőségről, valamint a rezsim e, elfogadottságáról a lakosság körében. Gualtieri úr is szót ejtett erről, és szeretném még egyszer megkérdezni, hogy e, a közeljövőben esedékes választásokra való előkészítések fényében hogyan látják ezt? Ugye 2011-ben választások lesznek, Kabila jogszabályai gondoskodnak arról, hogy újraválasztása viszonylag biztos. Ennek ellenére, vagy talán éppen ezért masszív tömeges túlkapásokra, problémákra kerülhet sor, Kérdés, hogy ezt mennyiben veszik figyelembe, hiszen voltak már túlkapások az ellenzék jelöltjével szemben, például 2010. decemberében egy elnök jelölt ö, ö, támogatójával Kamer úrral szemben. Aztán még egy célzott kérdés önhöz, Haber, Haber úr. Nagyon sok szó esett az emberi jogsértésekről, a válságkezelés polgári szempontjaival foglalkozó bizottság 2010-ben egy cselekvési tervet fogadott el, melyben megerősítést nyert, hogy a kongói rendőrség, valamint a hadsereg nagyon súlyos emberi jogsértéseket követett el. Még egyszer szeretném világossá tenni, hogy kicsit furcsanak tartom hogy hogyan mutatják be ezeket az emberi jogsértéseket, hiszen úgy mutatják be, hogy ott van egyrésztről a lakosság, és részről pedig a rendőrségi vagy haderők, akiket kiképeznek, hogy a lakosság részéről elkövetett emberi jogsértéseket ők megakadályozzák. Nos, ezek a tömeges megerőszakolások, ezek szisztematikus stratégiai megerőszakolások egy politikai stratégiai céllal kerülnek ezek elkövetésre a fegyveres erők és a rendőrségi erők tagjai részéről, és ez teljesen más ennek a rezsimnek a kontextusában kell ezt a kérdést vizsgálni, és itt egy politikai célról van szó. Azt hiszem, hogy a valóban szisztematikusan tervezett emberi jogi jogsértések kérdése Nos, ezzel nem foglalkoztak valóban, és nem ö, kezelték megfelelő súlyán ezt a kérdést. És itt Bantner asszony kérdéséhez kapcsolódnék, azaz, hogy ezek a valóban rendszeres emberi jogi sértések a mandátum értékelésébe mennyibe kerülnek bevonásra? Szeretném felvetni a kérdést, hogy esetleg ilyen feltételek mellett a hadsereg és a rendőrség támogatását bizonyos körülmények között esetleg be kellene szüntetni. Aztán Rikir úrhoz egy kérdés a választások összefüggésében, valamint az együttműködés kérdését illetően az egyes országokkal, így például Belgiummal és Franciaországgal. Rikir úr, ön misszióvezetőként talán el, meg tudja mondani, hogy a német kormány adatai jók-e, 2005-től 2007-ig az eupol ban itt például különféle könygáz, sisak, gumibot és egyéb felszereléseket szállítottak a konvoi rendőrség részére. Igaz ez? És az, hogy a mostani PR-t nem az EU-pol, hanem Franciaország és Belgium látja el felszereléssel, ez igaz -e? És milyen felszerelésről van itt szó? Mindez egyeztetés keretében történik az EU-pollal? És aztán egy kérdés Martins úrhoz az Európai Parlament 2010. október 17-i állásfoglalási indítványa szintén kritikával illeti a megerőszakolásokat. A Human Rights Watch 2010-ben már egy beszámolót tett közzé, amelyben szintén szó esik arról, hogy gyermekkatonákat toboroznak egyre nagyobb számban tudna ezzel kapcsolatban valamit mondani, és nem, ez, nem az a véleménye, hogy ezek a rendszeres emberi jogsértések, a gyermekkatonák toborzása szintén azt jelentik, hogy a, végül is a misszió nem vonhat kedvező mérleget. Elnök, köszönöm, Koppa asszony. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérnék először is azért, hogy nem tudtam itt lenni kezdettől fogva. Én is egy másik szakbizottságban dolgoztam. Egy észrevételt szeretnék tenni a kongói helyzettel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a nemzetközi jelenlét és az Európai Unió jelenléte különösen nagyon sokat szenvedett az ottani konkrét helyzet miatt. És bár van is egy olyan felelősségünk, és ez elsősorban a az államhatóság feladata, hogy a civil lakosságot megvédje, világos, hogy a nemzetközi közösség is kudarcot vallott ezen a téren. És egy Kongóval folytatott vitában, amikor a saját intézményeinket mutatjuk be, és a különböző fellépéseket, akkor azt kell megállapítani, hogy mégiscsak nagyon csorbát szenvedett az emberek eh, megfelelő védelme. Ez a mi lakosságunk, az Európai Uniós emberek úgy látják, hogy ők is, hogy itten kudarcot vallottunk. Tehát az egész kérdés azt a kérdést veti fel, hogy milyen az elszámoltathatóság, és az európai jelenléttel kapcsolatban is ez a kérdés. Beszéljünk nyíltan, egyértelműen, hogy konkrétan kit milyen felelősség terhelik, és az az érzésünk, hogy ez eddig nem történt meg. Ezért én azt kérdezem, hogy a véleménye szerint, és elnézést, hogyha olyant kérdezek, ami már elhangzott, hogyan lehetnénk hatékonyabbak operatív szempontból? Hogyan érhetnénk el, hogy nyíltabban beszéljünk olyan incidensekről, amelyek nap mint nap megtörténnek, és ebben a köztársaságban ez egy mindennapi dolog emberek, akik magas fizetéseket kapnak az ottani helyzethez képest, a, fizeti őket az Európai Unió vagy más nemzetközi intézmények, és ez is mégiscsak egy teljes kudarca a ö, nemzetközi jelenlétnek Kongóban. Gáler úr, kívánne hozzászólni? Igen, és elnézést még egyszer, szörnyűséges helyzet ez a hét, mert párhuzamosan megy két-három ülés is az Afrikai Uniós val kapcsolatban, és így először is szeretném üdvözölni önt, mert már Kincsaszában találkoztunk a múlt évben, amikor ott volt egy ülés, és az volt a benyomásom, hogy nagyon értékes munkát végeznek ott. A két misszió szerintem jó példa arra, hogy először is kitűnő szolgáltatást tudunk nyújtani viszonylag kevés emberrel. És itt, amikor halljuk a katonai tevékenységet, missziót, akkor az emberek nagy csapatmozgásokra és felszerelésre gondolnak, de a biztonsági ágazat reformjában szerintem a szakértelmünkkel nagyon sokat tudunk tenni viszonylag kis létszámmal. És ez már kiderült a bevezetőből is, hallottam öntől is egy kritikusabb megközelítést, és amennyiben a politikai akarat megvan is. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy azok, akiknek szerepük van a döntéshozóknak, hogyha a döntéshozók ezt akarják. Nem elegendő azonban az, hogy a miniszter vagy a kormány akarják egy ilyen konfliktus utáni helyzetben, mint ami Kongóban van, a Kongói eh, Demokratikus Köztársaságban, ott a sikerhez arra is szükség van, hogy ez egy közös politikai akarat meglegyen. Lehet, hogy már ezt megválaszolták, amíg nem voltam itt, de én azt kérdezném, hogy hogyan értékeli a választásokhoz közeledve a kormány vagy más szereplőnek van-e más milyen magatartása? vagy van-e esetleg valamilyen sürgősségi vagy rejtett cél a választások utánra. Tehát, hogyha a, már eddig is olyan nagy hatása volt a biztonsági ágazat reformjának, hogy ezt nem lehet, hogy egy másik politikai akarat vissza, visszajára fordíthatja ezt, és visszatérhet-e a nulla pontra mondjuk a választások után bármi legyen is annak az eredménye. Vagy pedig már olyan szintet értek el a változások, hogy a rendőrség vagy a hadsereg nem válhat ismételten eszközé bármelyik fél kezében is. Elnök, köszönöm szépen. Akkor figyelembe véve, hogy időkorlátok is vannak, mert vannak, akiknek 12.30-kor el kell menniük, azt javaslom, hogy ugyanolyan sorrendbe tegyük, mint amilyenben voltak a hozzászólások. Kérném a különböző hozzászólót, hogy természetesen szabadon válaszolhat a kérdésre, ami az ő kompetenciája, vagy ahol tud valamit hozzátenni. Először is nagykövet úrnak adom meg a szót. Talán az egyik utolsó hozzászólásra Kopály asszonyéval kezdem, hogy hol vannak frusztrációs élményeink, és mit tudunk tenni ezzel az emberi problémával, ami szinte nap mint nap ö, nagyobb léptéket ölt. Találkoztunk a parancsokokkal és másokkal is, de mi az az emberek az érzése, hogy itt van ez az óriási probléma, és nincs olyan konkrét, amit igazán tehetnénk. Próbálkozni próbálkozhatunk, de ez nem elegendő. Nekünk is egy kicsit frusztráció, ez mindenkinek frusztráció, és persze beszélünk erről, nagyon sok nyilatkozat van, de amikor az ember kimegy a terepre, elmegy gumába és látja, hogy mi minden történik ott, akkor nem igazán egyszerű a helyzet. Azt hiszem, hogy már elmondtam, mielőtt itt megérkezett, hogy a Manuszkónak 20 ezer eh, embere van ott, és eh, találkoztunk a Kavuban, Gomában a parancsnokokkal, akik a szörnyűséges események után néhány száz kilométerre történtek onnan, de nem tudtak egyszerűen oda menni, vagy csak helikopteren, mert a, eh, a, az utakon megközelíthetetlen volt. Tehát nagyon nehéz terepről van szó, és ez óriási probléma. Ahogy elmondta, a ö, szexuális erőszak az is ö, hadi fegyverként működik. Beszéltünk orvosokkal a kórházakban. Nem csak a katonáknál van ilyen probléma, de még a háztartásokban is egyre romlanak a körülmények. A MONUSCO-nak nagyon sok embere van ott, a nemzetközi közösség próbál tenni valamit, de a mi mandátunk nem feltétlenül a lakosság védelme, de abban igazuk van, hogy valamit tennünk kellene, csak ez nem olyan egyszerű. És természetesen ez nagy mértékben függ attól is, amit a kongói hatóságoknak kellene maguknak tenniük, mert elsősorban az ő felelősségük saját állampolgáraik megvédése. És itt próbálunk nekik segíteni, a saját hadseregünkben korlátozott mértékben, az eszközeink korlátozottak. Néhány szakértő is megemlítette, hogy talán összpontosítani kellene a fellépésünket, és nem mindennel foglalkozni. Amikor Gomában jártunk, és találkoztunk az egyik e, tábornokkal, ahol voltak 150-en, és kb. 10 ezer ember volt, és 2000 katona. Szörnyűek voltak a körülmények, mint egy Bádogvárosban. Próbáltunk őket is segíteni stabilitási alapok is, de azt kérdeztük el, hogy látnak-e valami változást a munka eredményeként, és azt mondták, hogy igen, jövő héten meg lesz a személyigazolványunk, tehát legalább már tudom majd azt, hogy ki az, aki ténylegesen a csapatomhoz tartozik. És a, ugyanilyen a kifizetési lánc. Ott is az bérüket meg fogják kapni, és hogyha megérkezik a bér, akkor néha volt olyan, hogy több hónap késéssel, most is lehet, hogy lesz késés, de csak néhány hét. Tehát ez mindenképpen egy változás és néhányan, akik most ott vannak például Gómában, Lukávóban, nagyon négy vagy öt ember, az csak egy csepp a tengerben, de a helyi rendőrökkel, a helyi bírákkal fognak együtt dolgozni, és itt is lehet látni azért a gondolkodásmód a lassú változását vagy például néhány parancsnokot most ugye bíróság elé állítottak. Ez egy nagyon időigényes, lassú munka, de nem azzal tudunk változtatni a helyzeten, hogy kivonulunk, vagy nem működünk velük együtt. Már azt is elhangzott, Martinelli úr is e, elmondta, hogy van bizonyos ellenállás természetesen, mert kérdezünk és teszünk olyan dolgokat, amik egyeseknek nem tetszenek. És hát van, akiknek nem tetszik a parancs van bizalom, ugyanakkor vannak olyan elemek, akik ellenzik az ottani fellépésünket, és ez egy szélesebb politikai kérdést is felvet, tehát hogy jobban kell, hogy érezzék, hogy ez a sajátjuk. Tehát van egy politikai megközelítés is, ami nagyon fontos az elnöknek és másoknak, akiknek hatalmuk van, azoknak is sajátjuknak kell, hogy érezzék ezt a feladatot. A soron következő választások is itt vannak, és vannak, amitől hát egyesek tartanak, hogy esetleg megint elfordítja a figyelmet, mindenki a választásokkal fog foglalkozni, és kevésbé azon reformokkal, amelyek mindenképpen szükségesek és tehát nagyon fontos ezzel a kérdést a figyelem középpontjába állítani, illetve ott tartani mert félő, hogy esetleg a figyelem elmegy a választások irányába. A másik nagyon fontos kérés ezek pedig a források. A források azok minden missziónál problémát jelentenek, de Kongóban különösen emberi jogi területen és általánosságban is. Ezek a férfiak és nők egyébként ott kitűnő munkát végeznek, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a forrásokat hogyan juttatjuk el. Nem mindig egyszerű a forrásokat megszerezni, illetve mozgósítani. Amilyen nyomást tudnak gyakorolni önök is a tagállamokra annak érdekében, hogy tegy, állítsák rendelkezésre a forrásokat, az nagyon jó lenne. Kapcsolatokról is beszélt Martinelli asszony, hogy milyen a kapcsolat a terep és Brüsszel között. között E, természetesen nem ideális a helyzet e tekintetben, mert a e, CMPD ez egy tervező szervezet, és ugyanakkor e, kötelező fellépéseket kell megvalósítanunk, ezt a kapcsolattartó tiszteken keresztül. Tehát egy tervezőhatóság, és ugyanakkor van egy másik, egy kapacitás, tehát a kettő közötti kapcsolat nagyon fontos. Ezért említettem, hogy megfelelő tervezést, és ugyanakkor a katonai polgári hatóságokat is próbáljuk összefogni. Egyetértek abban, hogy amikor egy missziót vizsgálunk, akkor ezt szélesebb kontextusba kell helyezni, és nagyon fontos a párbeszéd azokkal, akik már részt vettek ilyen misszióban, vagy akik esetleg független szereplőkként vannak jelen. A stratégiai felülvizsgálat az fontos a partnerekkel, másokkal, akiknek van ismeretük a terepen, és ezt mindenképpen elvégezzük. A pénzügyi rendelkezések kérdése is nagyon fontos. Nem vagyunk ugyanebben szakértő, de ezen is még dolgoznunk kell. És ott van még a koordinációs kérdés a tagállami erőfeszítések és az európai erőfeszítések között. Azt hiszem, hogy Kongóban vannak különböző tárgyalások, amik az Egyesült Királysággal folynak, mert nekik is vannak saját projektjeik is, de most kezd tisztázódni a kép, és a koordináció javul. Mindenki látja, hogy a kongói demokratikus köztársaságban fellépni nem olyan egyszerű dolog nagyon nagy kihívást jelentő terület ez, fizikailag, politikailag is óriási az ország, ezért a kihívás is óriási, ezért nagyon fontos a koordináció a tagállamokkal és valamennyi partnerrel. Elnök, köszönöm szépen, Áber úr. Uh, nagyon röviden. Sajnos én nem jártam még Kongóban, nem tudtam elutazni oda, úgyhogy nem ismerem annyira a helyszíni körülményeket, mint Walter, de ennek ellenére ezen ismeretek hiányában is azt hiszem bárki elmondhatja, hogy a misszió jelenléte több év során ez nem vállal teljes körű felelősséget azért, ami ott történik, hiszen a tömeges megerőszakolások nagyon hosszú ideje folynak, és annak ellenére, hogy nagyon komoly a nemzetközi missziók jelenléte. Ugyanakkor nem szabad feladnunk, mindenképpen folytatnunk kellene a korlátozott forrásainkkal az együttműködést a kongói rendőrséggel. Mert ha ürügyként használnánk fel ezen bűncselekmények terjedését az együttműködés megszakítására, akkor azt a benyomást keltenénk, mintha nem igazán akarnánk ott maradni és ezáltal lehetővé tennénk, hogy elkövessék ezen bűncselekményeket és visszaéléseket. Ami a projektek koordinációját illeti a nemzeti projekteket, nos azt hiszem, hogy a nemzeti parlamentekkel kellene beszélni és megnézni, hogy ezen projekteket ott hogyan kezelik, hiszen a parlamentek nagyon is hangsúlyozzák a jelenlétüket, az identitásukat a tekintetben, nem tudunk mi koordinálni, de nagyon egyértelmű okok miatt kerül sor ezek megvalósítására. Ugyanakkor, hogyha van egy olyan szervezet, mint a mi misszióink, ezek ezeket felhasználják a projekthez, mert infrastruktúrát biztosítunk, és akkor ugye biztosítjuk a pénzt, és mi döntjük, ezt, mi döntjük el azt, hogy a projekt gyakorlatilag miről is szóljon. Éppen ezért az ENSZ nagyon komoly adminisztratív költségeket vár el a nemzeti hatóságoktól átvett projektekhez mert nem akarják, hogy mások projektjét hajtsák végre, és csak az adminisztratív személyzet van ott a helyszínen jelen. Úgy gondolom, hogy ilyenfajta probléma más helyzetekben is felmerül, nem csak a mi biztonsági vonatkozású misszióinkkal és projektjeinkkel kapcsolatosan, hanem egyéb fejlesztési tekintetben is. A külügyi szolgálatban két nagyon heterogén szerv, ugye a tagállamok, illetve a bizottság, vagy másfelől a tanács együtt kell, hogy működjünk. Ez nem könnyű és felettébb időigényes. A CBCC-vel kapcsolatban ez egyértelművé válik, amikor a projektekre térünk át, hiszen a bizottsági eljárások vonatkoznak ránk, és ezek végrehajtása nagyon hosszadalmas másfelek, akár az amerikai fél, akár a tagállamok. Ha bármikor is jóváhagynak egy projektet, egy adott, mondjuk ők csak aláírják a csekket, az amerikai fél, az amerikaiak, a tagállamok más eljárást követnek, ez némileg bonyolultabb, de számunkra, ha mi végre szeretnénk hajtani egy projektet, akkor egy közbeszerzési eljárás veszi kezdetét, és egy, év, egy évvel később jutunk csak el a helyszínre. Tehát ezen még van mit javítanunk, ahogyan ezt már említettem a múltkor is, amikor itt jártam. Végezetül kitérnék egy olyan pontra, amelyet először Martinelli asszony említett, majd Brandner asszony is utalt ezekre. Nos, a tagállamok úgy döntöttek, hogy a missziók esetében nem támogatjuk a családokat, a családok kihelyezését. Volt egy misszió egy eléggé kedvező környezetben azt feltételeztem, hogy nem változna különösebben semmi, hogyha liberalizálnánk a körülményeket. Nagyon sok esetben házas párokról van szó, akik, akiknek más foglalkozásuk van, ezt szeretnék megtartani, szeretnék a, szeretnének folytonosságot biztosítani a gyermekek számára, ugyanakkor mi a misszióink szempontjából igényeljük a tapasztalatot, és azt is, hogy a folyamatosságot biztosítsuk a személyzet körében. Még akkor is, hogyha a folyamatosság nem mindig adott, nem szeretnénk, hogy valakinek érdeke fűződjön ahhoz, hogy hogy hosszúra nyúljon egy misszió, és a folytonosság adott legyen, mert mi egy idő után szeretnénk kivonulni. Tehát hosszú távú perspektívát így nem tudunk biztosítani a családoknak. Ettől eltekintve azonban úgy gondoljuk, hogy a missziókban résztvevő személyek kiválasztása, itt nem családokról van szó, és ez elsősorban családdal kapcsolatos megfontolások miatt történik így. Köszönöm. Bon, Nos, az ellenállás kérdését, illetően a kongóiak részéről, nos itt valóban van egyfajta ilyen ellenállás, és nem tudom, hogy ebben a négyféle ellenállás esetében itt ugye a miniszterekről, az államfőkről esett szó, egyfajta futball nyelvezettel élve itt a vörös lapot, piros lapot lehet fölmutatni, például a miniszterrel és a főparancsnoknal beszéltünk a katonai feladatok elosztásáról, azokról a dolgokról, amelyek nem működnek jól, és uh, valóban ezek pontos dolgok, menedzserként tudom, hogy vannak kérelmek az együttműködésre és az együtt dolgozásra stratégiai szinten. A mandátum kérdését illetően én nem változtatnám meg a mandátumot, jelenleg ez meg fog szilárdulni, a feladatok világosak, világosan meghatározottak, tehát ez így rendben van. A költségvetést illetően közelmúltban kidolgoztuk a költségvetést a jövő évre, tehát azt iránymutatást illetően ö, nem lehet a költségvetést csökkenteni. Több, hogyha több lesz a forrásunk, akkor több projektet tudunk megvalósítani, de nem lehet ezeket szétforgácsolni, ezeket a forrásokat a projektekre. Ö, hiszen hogyha ha több jól képzett személyzetet kapunk, akkor ez természetesen mindig jó. A, a nem erőszakkal kapcsolatos kérdéseket illetően Nos, ezeket azon kontextuson kívül kezelni, ahol ez megjelenik. Ez azt jelenteni, hogy úgy kezeljük a beteg tüneteit, hogy a, magát a betegséget nem kezeljük. Megállapítom, hogy a az elindított programok a fizikai, pszichológiai és gazdasági segítségnyújtásra irányulnak a nők körében, és hangsúlyt helyeznek a társadalom körében a felvilágosító kampányokra, a képzésekre, a hadsereg keretében is. Nagy erőfeszítéseket teszünk, hogy növeljük kapacitásainkat a szakértők részéről, hogy valóban közelebb kerüljünk a lakossághoz, illetve a katonaság tagjaihoz ezen témák vonatkozásában. Ami pedig a gyermekkatonák kérdését illeti, nos, asszonyom, ez valóban nagyon érzékeny kérdés, és erre mindig nagyon nagy figyelemmel vagyunk. De azt is szeretném elmondani, hogy néha túlzottan megbélyegzik ezt a helyzetet. Megállapítottam, hogy vannak vádak olyan katonákkal szemben, akik gyermekkatonákat toboroznak, de mi is egy katona számunkra, számunkra olyan valaki, aki nek megvannak megfelelő adatai, megfelelő bért kap, egyenruhában jár, tehát aki egy meghatározott helyet foglal a hadsereg kötelekében. Nos, mert dolgoztunk más helyszíni szereplőkkel együtt, annak érdekében, hogy azonosítsuk a gyermekkatonákat. És több száz ilyen fajta esetet derítettünk fel. Tehát ellenőrzéseket végzünk ebben az irányban, de ez egy nagyon nehéz feladat, mert amikor egy 17-18 éves fiatalt hogyan lehet megkülönböztetni Afrikában, nos ez nem egy könnyű feladat. Nos, ez a személy igazolványok kiosztása keretében zajlik ez a nem könnyű feladat, és mindig elhangzik a kongói felelősök irányában, hogy nekik nagyon nagy figyelemmel kell lenniük erre a problémára. A jövőt illetően mi történik majd a választások után, különösen a hadsereg reformját illetően. Most megállapítom, hogy a kormány, sőt akár az ellenzék is közelmúltbeli nyilatkozataikban ragaszkodnak ahhoz, hogy mennyire fontos a hadsereg reformja. Nem tudom, hogy mi lesz az eredmény, lesz, le, hogy lehetnek ez űrzavarok a választások előtt és után. Ez nem képezi részét mandátumunknak. Természetesen mindenképpen értékelnünk kell az ezzel kapcsolatos kockázatokat, kihatásokat a hadsereg reformja vonatkozásában de azt megállapítom, hogy mind a kormány részéről, mind pedig az ellenzék részéről ragaszkodnak a hadsereg reformjának fontosságához. Elnök, köszönöm szépen, tábornok úr, biztos úr. Köszönöm a szót. Először is a személyzet cseréjére, rotációjára vonatkozó kérdés. Ez valóban problémát okoz, tehát ez a fluktuáció, hiszen lehetséges, hogy egyes személyek három-hat hónaponként váltják egymást, de amikor a koncepciós szervekben, mint például a, a rendőrség reformját követő bizottságban dolgoznak személyek, vagy a kongói nemzeti rendőrségben, akkor nem lehet, hogy egyes szakértők hat hónapra jöjjenek, meg kell szokni Afrikát, nem mindenkinek van afrikai tapasztalata, és miután aklimatizálódnak, partnereket kell keresniük, és a többi, tehát hat hónap az túlságosan rövid azt hiszem, hogy a minimum rotációs időszak a missziós személyzet számára mindenképpen egy év, másfél év kellene, hogy legyen, de ez természetesen a parancsnokságoktól függ az egyes tagállamokban hiszen a parancsnokság nem akar megvenni a jó szakemberektől, hogy aztán Afrikába küldje őket. Nos, jelenleg a 49 szeméből, akik lehetnének nálunk, 46-an dolgoznak mindössze, szinte teljes a létszám nálunk, már elmondtam a COPS esetében ezt a kérdést elmondtam, és köszönetet mondtam a tagállamoknak a magasan képzett személyzetért, amit biztosítottak, hiszen nagyon rugalmasak, a, rugalmas a munkaerőnk, tehát a, ö, minden feladatot nagy lelkesedéssel ellátnak, a rendőrség kötelékében 25-en dolgoznak, tehát jelenleg nincs panaszom a személyzet kérdéseiben, egy boldog misszióvezető vagyok az emberi erőforrások területén, szinte teljes a létszám, és ez így rendben van. Ami pedig a kapcsolatot illeti a helyszín és Brüsszel között, ugyanilyen módon nem panaszkodhatom, egy boldog misszióvezető vagyok, jelenleg ez jól zajlik, Brüsszellel az együttműködés tökéletes, ugyanúgy az CPC-ben dolgozó munkatársakkal is, tehát szinergiában dolgozunk, rendben van a helyzet, nincsenek kapcsolattartási problémák, a mandátum kellene változtatni ezen valamit. Jelenleg vitázunk a jövőbeli mandátumról, tehát nem tudom, hogy ez a megfelelő fórum, hogy a mandátum megváltoztatásáról vitázzunk. Amit elmondanék, az az, hogy a misszió támogatja a reformot, tehát itt főleg a végrehajtásról van szó, a misszió mérete pedig ennek a mandátumnak megfelel egyes tengelyeket erősíteni kellene, talán a tevékenységek számát kellene csökkenteni, amelyek az előző mandátum során voltak. Bizonyos teljesítménymutatókat dolgoztunk ki e tekintetben. Szeretnénk elkerülni a források szétforgácsolását. A jelenlegi mandátummal azt hiszem, hogy folytatnunk kell a munkát a rendőrség reformja egy, bizonyosan egy siker lesz, de a mentalitáson kell változtatni, hatalmas nagy, a, hatalmas nagy Kongó, tehát 49-en vagyunk mindössze, hát nem tudunk odaállni minden egyes kongói rendőr mellé, hogy ellenőrizzük, hogy mit csinálnak. Tehát a mentalitáson kell változtatni, a vezetők mentalitásán, és meg biztosítani kell, hogy ez a mentalitás változás aztán leszivárog az egész struktúrába Éppen ezért a személyzet létszáma megfelel a misszió mandátumának, azt hiszem, hogy ezen nem kell változtatni. Több több forrás, nos persze mindig megtalálnám az elköltési módjait, még a közbeszerzési eljárások tiszteletben tartásával is, tehát ez biztos mozgásteret, több mozgásteret eredményez lesz számunkra, de a jelenlegi költségvetés helyes, talán az egyetlen dolog, amit ki amivel ki kellene egészíteni, a tagállamok által biztosított forrásokat kellene tudnunk kezelni. Mi csak a saját forrásainkat kezeljük, kezelhetjük jelenleg az EU-polban akár egy kis projekttel is tudnánk a misszió láthatóságát biztosítani, az EUPOL címkét feltéve erre a projektre. Azt hiszem, hogy az jó felhasználása lenne a külső forrásoknak. A elnökválasztások kihatása. Nos, ezek hátrányosan befolyásolták a reformot. Minden héten kinshasa vannak tüntetések, a CNN épülete előtt is, a választási bizottság épülete előtt. Minden egyes héten vannak tüntetések jelenleg, a kongói nemzeti rendőrség beavatkozik, a felkészültsége fokától függően kedvezően vagy kedvezőtlenül. Itt most a kongói hatóságok körül forog ez a kérdés, és természetesen egyesek fékezni akarják a reform folyamatot, és ez logikus is. A tagállamokkal való koordináció, kinshasa a koordináció jól zajlik, a misszióvezetőket rendszeresen meghív, er, meghívjuk a nagyköveteket, ezekre az ülésekre minden héten kapcsolatban vagyunk az Európai Unió delegációjával, a delegációvezetővel és a politikai tanácsadójával. Tehát ezen a szinten nincsen probléma, több a kapcsolat jelenleg a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően, és a koordinációt nagyon helyes módon végezzük. Az európai szereplőkkel való koordináció szintén zajlik különböző együttműködések keretében, brit, német együttműködés, a francia bilaterális kapcsolatok a választások biztonságosabb betétele érdekében ezt szintén heti rendszerességgel végezzük. Aztán ami a felszerelések szállítását illeti a közrendi erők részére, nos a misszió nem szolgáltat ilyenfajta felszereléseket, ez egy kétoldalú projekt Franciaországgal, Franciaország pénzt ad, mi véleményt adunk, technik, kai szinten, a közrend helyreállítására részt vettünk a képzők képzésében, a kongói képzők képzésében részt veszünk ezen képzők coachingjában, amikor ö, egységeket alakítanak ki Kinsaszában a ö, Malukui rendőrakadémián, de mi nem vásárolunk felszereléseket, Franciaország szolgáltatja ezeket a felszereléseket. Ö, tehát mi ebben nem vagyunk részes felek. Mi csak technikai véleményt biztosítunk ezen felszerelésekre vonatkozóan olyan projektek esetében, amelyeket az EU delegációja indít, például rádiólefedettség céljára, négy haddi egységet akarunk ezzel ellátni, hogy a közrendet helyre tudják állítani. És az EUPOL e együttműködésben a FID-val, a britekkel speci- technikai specifikációkat készít ezen rádiók vonatkozásában, mi viszont nem szolgáltunk felszerelést. Ami a nem erőszakot illeti valóban nagyon nehéz a kismissziók szintjén beavatkozni, amikor valami történik, mint ahogyan Fidzsiben történt néhány héttel ezelőtt, vagy, az, e, vagy a tavalyi évben, amikor is volt egy tömeges e, erőszaktétel Valikaléban, Természetesen képzéseket szerveztünk a helyszínen, a MONUSCO együttműködésével, hogy a bíróság részére kifejtsük a jogi alapokat, hiszen nem mindig ismerik a saját országuk törvényeit, tehát képezzük a bírókat, a rendőrséget, tehát például az igazságügyi szakértés a bűncselekmények helyszínén ebben is nyújtunk segítséget. Gomelban is, és az egységeinket Fizsiben alkalmazzuk, illetve vetjük be az elmúlt, a legutóbbi tömeges erőszaktételek során néhány héttel ezelőtt. Tehát van egy hatásunk, de természetesen ez elég fokozatosan érvényesül, de mindenképpen minőségi kihatás ez azt hiszem. Köszönöm. Köszönöm szépen, Martinelli asszony. Alapvetően három dolog van a ö, nem családi kihelyezéssel kapcsolatban. Azt szeretném mondani, hogy a nem családdal való kihelyezésnek szerintem ö, negatív hatása van azon szakértőkre, akik bekapcsolhatók a misszióra. Ö, negatív a hatása a munkakörülményekre és a ö, személyzet promiszkuitására, illetve szexuális magatartására is hát ez nem igazán jó, de mindenképpen célszerű lenne foglalkozni ezzel. Tehát a család nélküli kihelyezés, ez meg bizonyos anyagi megfontolásokból is történik, és az intézmények általában a családot is kihelyezik, de ez azt jelenti, hogy olcsóbban akarják megoldani a kihelyezéseket. A családos kihelyezés megoldhatná tök esetben például az iskola vagy a lakályes megteremtését, de ennek a pénzügyi kötelezettségvállalás miatt vannak ezek. Azt hiszem, hogy az ellenállás az paradox módon a sikernek az egyik jele, és az azt mutatja, hogy a misszió jó úton halad, és sok esetig. Tehát azt gondolom, hogy ezt eh, szem előtt kell tartani, amikor az értékeléseket végezzük, és nem szabad azt elvárni, hogy irreális határidőn belül megvalósulnak ezek a missziók. Eh, ezt említettem. Hogyha strukturális, eh, strukturáltabb ez az ellenállás, például az elnöki gárdában, ahol 12 ezeren vannak, ahol nagyon erős volt az ellenérése, saját pénzügyeik vannak, közvetlenül az elnök ellenőrzése alatt vannak, őket megfelelően képzik, etetik és irányítják. Ami a politikai kontextus illeti, úgy gondolom, hogy eh, nincs eh, megfelelő nemzetközi reagálás, nem volt megfelelő reagálás, amikor az alkotmányt megváltoztatták. És ez azt eh, mutatta, hogy a nemzetközi közvélemény ezt támogatja vagy például a parlament ellene szavazott, hogy a civil társadalom is részt vehessen. Ez nem jó. Nincs ö, ö, ö, korai jelzőrendszer a politikai ö, erőszakkal szemben, ami Katangában történik. Észak és dél ö, vonatkozásában is van ilyen probléma. Ugyanakkor nincsen méreható elemzés a ö, nemi alapon történő erőszakkal kapcsolatban sem Fontos az is, hogy mi lesz a monoszkónak a jövője. A monoszkónak a kivonását már felvetették a múlt évben alapvetően, másfél évvel ezelőtt, és úgy gondolom, hogy a választások után 6-8 hónappal meg fogjuk látni, hogy mi a jövő, és hogy a tagállamok is hogyan fognak dönteni a misszióval kapcsolatban, hogy a monuszkónak a logisztikáját hajlandók-e megnövelni. Elnök, köszönöm szépen, Zsüszten úr. Igen, úgy gondolom, abból, amit hallottam Stevens nagykövet úrtól, és említette, hogy konkrétabb mandátum lesz majd az EU misszió mandátuma. Ugyanakkor azt is hallom, hogy a misszió elsősorban a megvalósításra és a kapacitás létrehozására fog koncentrálni, illetve horizontális fellépése lesz, valamint a választások még a fontos kérdés. Egy kicsit ez ilyen ismétlésnek tűnik a jelenlegi mandátumot, ha figyelembe vesszük, és minthogyha nem vontuk volna le az igazi tanulságot, hogy fókuszáltabb mandátummal dolgozzunk a néhány hetes képzés, ami ugye például a lakosság közelében működő rendőrség esetében valósul meg, bizonyos ismereteket szereztek, kaptak, de ettől még nem valósul meg a lakosság közelében működő megfelelő rendőrségi működés. Ehhez komoly változásokra van szó, minden, van szükség, minden egyes rendőrnek kell változnia a jelenlegi mandátum a szeptember 30-án lejár, és akkor egy új mandátumra lesz szükség, tehát fontos lenne, hogy megfelelő integrált folytatása legyen a jelenlegi projekteknek. Elnök, köszönöm szépen mindenkinek. Úgy gondolom, hogy ez egy értékes és hasznos vita volt, különösen számunkra megvilágított sok mindent. Két olyan misszió volt, amit eddig nem igazán láttunk át, nagyon sok kérdés merült fel. Szerintem jól meg is válaszolták ezeket, mindenképpen érdemes lenne ezt majd a mandátum felülvizsgálata után, valamint a választások után megismételni. Mindenkinek köszönöm a részvételt akik eh, már eh, nem fognak a FET ülésen részt venni, azoknak jó eh, pihenés nyaralást kívánok. Az alelnökünket Mavro Nikolász urat szeretném kimenteni, ő Cipruson van, és Cipruson maradt a tragikus események miatt, amelyek valószínűleg ismerik. Egy nagy ö, ö, robbanás volt, ami lőszerraktár robbanás, aminek nagyon sok áldozata is van, és az albizottság nevében gondoleálok is az érintett személyek családjainak. És a következő ülésünk szeptember 19-én lesz. Köszönöm.